Jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. Megkezdjük a ma reggeli munkánkat. Sajnos néhány vendégünk nem lesz velünk, ugyanis tudjuk, hogy tegnap este óta sztrájk van, emiatt vannak, akik nem lesznek itt. Mindjárt át is adom a szót Ludvigsen úrnak, aki képviseletében van jelen. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Björn Erik Ludvigsen vagyok, norvég rendőr vagyok az Interpolnál, és Az Interpol közgyűlésén a 2009-es szingapúri találkozónkon elfogadtunk egy határozatot, minden tagállam jelen volt, és ennek értelmében minden eszközt fel lehet használni ahhoz, hogy az interneten a gyerekek zaklatását meg lehessen szüntetni. Ezért vagyok ma itt, ezért fogok beszélni ma az Interpol nevében arról, hogy mit teszünk a gyermekpornográf tartalmak blokkolására az interneten. Mielőtt még hozzákezdenék ahhoz, hogy beszéljek a magáról az internetes blokkolásról, azért egy kis történelmi áttekintést adnék. Az Egyesült Királyságban az Internet Watch Foundation és a Brit Telekom egy megelőző munkát kezdtek el, a Nemzeti Rendőrség is ugyanezt tette meg. Néhány évvel később Svédország, Dánia és más országok is hasonló kezdeményezéseket tettek. Ezen kívül a Circum projektet hozzá, hoz, létrehoztunk. Ez olyan projekt, amelyen megpróbáljuk megakadályozni a gyermekzaklatási anyagokat. 14 ország szerepel ebben a Circum projektben, és ezt az Európai Bizottság is részben finanszírozza. A blokkoló rendszer, a nemzeti jogotási rendszer alapján 8 országban működik jelenleg, és együttműködünk az Európai Unión kívül, illetve Európán kívüli országokkal is, mint például Új-Zélanddal. Az Interpolnál mi arra jutottunk, hogy néhány országnak nincs is olyan jogalkotása, amely meghatározza vagy megakadályozza a gyermekbántalmazás anyagokat. Meg említik néhány eh, törvényben, néhány országban. Meg kell találni a legkisebb nevezőt, ami véleményünk szerint a leg józanabb kritérium lehet a gyermekbántalmazás leküzdésére. Mi ezt úgy hívtuk, ezt a kritériumot, hogy a legrosszabb listája a különböző oldalaknak, és ennek alapján kellene megvédeni minden asztalban a gyerekeket. Ezek azok a kritériumok, amelyeket mi dolgoztunk a legrosszabb domén listákkal kapcsolatban. A főként a 13 éve alatt a gyerekekkel foglalkoztunk főként, véleményünk szerint 13 éves korban egy gyerek még gyerek, tehát ezért nem választottuk a 18 éves kort. Tehát igazi gyerekekről van szó, nem rajzokról, nem pedig komputer által létrehozott képekről van szó, tehát igazi gyerekekről van szó ezeken a fotókon, ezeket tekintjük a legrosszabb oldalaknak. Ezen kívül súlyos bántalmazásnak kell megtörténnie, bármilyen formájának a nemi erőszaknak kell megtörténnie a képeken, tehát mindenképpen szexuális tartalmú képekről van szó, nem pedig arról, hogy gyerekek játszanak a parton. Ezen kívül két országnak vagy két szervezetnek kell ellenőriznie az adott képeket, tehát például az Interpolnak, vagy akár mondjuk a Dán rendőrségnek, az azért van erre szükség, hogy nehogy tévedés essen, és ezen kívül a tartalomnak legalább három hónapig az interneten kellett lennie az elmúlt időszakban. Néhá, néhányszor azt láthatjuk, hogy más országban, más kontinensen, más host szerveren ismételten megjelennek ezek a tartalmak. Miért kell a hozzáférést blokkolni? Azért, hogy meg lehessen előzni a büntettet. Ez a legolcsóbb, ez a legjobb az áldozók számára, viszont ez a legnehezebben nyomon követhető, kivitelezhető. Igazából nem tudjuk, hogy igazából működik -e ez a megközelítés. Azért tesszük ezt, hogy meg lehessen védeni az áldozatok jogait, a képeken, a filmeken szereplő áldozatok jogait. Lehet, hogy sokkal régebben történt már maga az erőszak, de ezeket újra és újra felhasználják, és azért használják ezt az emberek, hogy fantáziájának, maszturbáljanak erre, és nagyon nehéz az áldozatnak azzal tudattal élni, hogy, e, hogy ezek a képek még mindig felelhetőek, és valaki e, erre indul be. A, gyakran előfordul az, hogy ismerősök megtalálják ezeket a képeket az áldozatokról, és ezért kell megvédeni az áldozatokat. Mindenképpen meg kell akadályozni az ilyenfajta hozzáférést, az ilyen ö, ö, terjesztését, illetve a felhasználását az ilyenfajta anyagoknak. Szeretnénk azt is megakadályozni, hogy az általános internet felhasználókhoz is elkerüljön ez az anyag, akár véletlenül is, például különböző linkek által. Lehet, hogy valaki pornográf anyagot néz, és bizonyos linkek ilyen anyagokhoz vezetik őket, tehát mindenképpen ezt szeretnénk megakadályozni. Úgy próbáljuk elérni a blokkolást, hogy teljes mértékben elérhetetlenül tesszük az anyagot az internetfelhasználók számára. Az idő nagyon-nagyon fontos, nagyon is számít. Több milliárd internetfelhasználó van ma már, minden pillanatban megjelenik valami az interneten, és ez nagyon hamar elérhet a több milliárd emberhez. A blokkolás nagyon alapvető, nagyon gyors, a törlés nagyon időigényes, nagyon sok időt vesz igénybe, hogyha az adott országban vagyunk, ha ismerjük a host szervert, a fogadó szervert, akkor nagyon egyszerű, akkor fel lehet hívni őket, és el lehet távolítani. De ha egy nagyon messzi országban történik ez, akkor ez nagyon nehéz lesz, főleg, hogyha egy valami bűn szervezet által történik ez, akkor meg szinte lehetetlen a törlés. Ahogy mondtam, minden másodpercben újra és újra megjelennek anyagok, tehát ez azt jelenti, hogy ez ismételten a, az áldozatok ellen van. Nagyon könnyű másolni, feltölteni, megosztani ezeket az oldalakat, hogyha töröljük az adott tartalmat néhány órával, nappal később ismételten megjelenik az interneten. Előfordul az is, hogy kontinensről kontinensre mozdítják el ezeket az anyagokat. Mindenképpen a törlés az igazi célunk, szeretnék megvédeni véglegesen az áldozatokat, de a törlés nagyon-nagyon nehéz. Kell valami, amit fel tudunk mutatni időközben is, míg törölnénk. A hozzáférés blokkolása nem kereső szavakon vagy eredmények alapján történik, tehát fizikailag manuálisan ellenőrzik azt, hogy az adott anyag megfelele a jogszabályoknak. Ez nem olyan dolog, amit a rendőrség tud elvégezni, ez csak a rendes rendőri munka mellett tudják ezt elvégezni, tehát a házkutatások, a komputerek végkutatása mellett ez is egy lehetőség. És nem ez a végső megoldás, ez csak része a megoldásnak, és ez nem ö, zárja ki a beavatkozást. Sokan úgy gondolják, hogy ha meg tudjuk előzni ezeket az anyagokat, akkor nem is kell semmit tennünk, Mindez nem csökkenti a gyermekbántalmazási anyagok mennyiségét az interneten, de, de csökkenti azon olyan anyagok eh, mennyiségét, amelyek elérhetőek. A lényeg az, hogy most mindegy, hogy törölve van, vagy nem hozzáférhető az anyag, de nem lehet látni, és ez a lényeg. A blokkolás által nem azonosítjuk a eh, gyerekeket, de ezáltal, az a blokkolás által a források szabadulnak fel, hogy ezzel is foglalkozhassunk. Hogyha több ilyen esetet lehet megelőzni, akkor sokkal több ember lesz arra, hogy azonosítani lehessen az állatokat, meg lehessen büntetni az elkövetőket, illetve meg lehessen menteni több gyermeket is. Nem működik különböző protokollokkal, mint a P2P-vel. Itt másfajta rendőri módszereket kell alkalmazni ezek, ezen protokollokat illetően. Senkit nem tartóztatunk le, senkit nem viszünk bíróság elé a blokkolás által, csak azt próbáljuk elérni, hogy csökkenjen az elérhető ilyenfajta tartalmak száma az interneten, és így pedig forrásokat szabadítunk fel Eh, akik, eh, amelyek által lehet foglalkozni a tettesekkel és a hozzáférés blokkolásával csökkentjük az ilyen tartalmakat szolgáltató oldalok látogatottságát. Hogyha valaki ezen kívül a domén tulajdonosát tartjuk felelősnek a szolgáltatott tartalomért, tehát hogy valakinek újsága van, az is felel a saját újságának tartalmáért. Tehát ahogy mondtam, manuálisan ellenőrizzük a tartalmakat. Gyakran, hogyha valakit figyelmeztünk, akkor különböző kontaktpontokat adunk meg nekik. A domain tulajdonosnak is elmondjuk azt, hogy milyen jogokat sértenek, meg megvannak ezek a linkek, ezeket az információkat átadjuk az érintetteknek, hogy többet meg tudjanak erről. Azáltal, hogy blokkoljuk a hozzáférést az internetszolgáltatóknak, lehetővé tesszük azt, hogy etikai alapon vállaljanak felelősséget, és sokan közülük hajlandóak is erre, nem akarnak részt venni a gyermekbántalmazási anyagok terjesztésében az interneten, sokanak ez nem tetszik. Sokan nem értenek egyet semmivel sem, amit a rendőrség tesz, úgy gondolják, hogy ez beavatkozás a személyes életükbe, illetve az információk kezelésébe. Az emberek gyakran nem értenek egyet a rendőri módszerekkel, de hát erről is lehet e, vitatkozni. Minden e, elszámoltatható és átlátható, gyakran a jogi szolgálatokra és igazságszolgáltatási szervekre is kihat ez, hogyha hogyha egy kilenc évesről raknak fel olyan képet, amely megerőszakolják, ez illegális, és ezt el kell távolítani, és ez a domén tulajdonosnak a feladata. Úgy gondoljuk, hogy ugyanazokat a standardokat alkalmazzuk az interneten, mint a társadalom többi részén. Soha nem fogadjuk el azt, hogy például kisgyerekekről szóló képeket eh, rakjanak eh, ki mondjuk egy boltban, ami nem megfelelő, ugyanígy az internetesen tudjuk ezt elfogadni. A társadalom, a politika, az emberek, a rendőrség nem fogadják el a szexuális eh, jellegű képeket a gyermekekről. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Ahogy már tegnap is mondtuk, azt kérjük önöktől, hogy küldjék el nekünk az előadásaikat, az információikat, hogy ezeket majd figyelembe vehessük, amikor a végleges szöveget meg fogjuk szövegezni tehát az önök hozzájárulását is figyelembe vesszük. Most pedig megadom a szót Christian Hoppnak, ő, ő a Német Szövetségi Rendőrség képviseletében van itt, és szeretnék önöktől elnézést kérni, 20 percre ki kell mennem a teremből, mert egy másik szakbizottságban kell szavaznom. Ja, vielen Dank und guten Morgen. Um... Köszönöm szépen. Én vagyok a Német Szövetségi bűnöldözési hivatal osztályvezetője vagyok, azon osztály, amely a gyermekek szexuális zaklatásával foglalkozik. Két-három pontra szeretnék koncentrálni, amely jelenséget jól megmutatja. A a gyermekpornográfia nem más, mint a képei, képes bemutatása a gyermeken történt erőszaknak, minden, amit láthatunk a képeken, az valóság, az dokumentálja a gyermekek szexuális zaklatását. Az elérhetőség, a terjesztése a filmeknek az interneten, az még egyszer megismétli a gyerekeken elkövetett erőszakot. Minden egyes megnézés az ilyenfajta képeknek, a rákattintás az ilyen képekre egy új jogsértést jelent a gyermekkel szemben. A az állandó gyermekpornográfia nézése nagyobb igényt gerjeszt, több filmet készítenek, és megnöveli annak a lehetőségét, hogy, hogy valaki tettessé válik. A gyermekpornográfia terjesztése az interneten nagyon is kiemelkedő, a gyermekpornográf anyagok nagy többsége a különböző internetes szolgáltatásokon keresztül kerül terjesztésre és fogyasztásra. Mind, a gyermekpornográfiát mindenki terjesztheti, aki képes arra, hogy adatokat adjon, illetve kapjon az interneten keresztül. Ehhez tartozik a World Wide Web, illetve a peer-to-peer -peer csoportok is, illetve a chat szobák, illetve a különböző internetes bordok. Hogy hol lehet a legjobban megtalálni a gyermekpornográfiát az interneten, azt nem lehet megmondani, hiszen nem léteznek a nagyságrendek, illetve a mércék ehhez. Most, hogy kit számoljunk meg, hogy az áldozatok számát, a letöltések számát, a tettesek számát nem lehet igazából egyértelmű megmondani azt, hogy hol lehet legjobban megtalálni az interneten a gyermekpornográfiát, szinte mindenhol. Azt lehet látni az elmúlt években, hogy a gyermekpornográfia komercializálódik, tehát fizetnek is ezért, és ez főként csak a interneten, a World Wide Webben tapasztalható. Az internet más szolgálataiban, szolgálatai által ingyenesen elhetőek. A Német Szövetségi Bűnözési Hivatal három módon próbálja leküzdeni a gyermekpornográfiát az internet minden területén. Próbáljuk ezt elérni. Először is az alapvető tett, tehát a szexuális erőszak tetteseit kell azonosítani. Ezt az áldozatokon keresztül is megtehetjük, de általában a tetteseken keresztül próbáljuk, illetve a tett körülményei által próbáljuk azonosítani a tetteseket. Így próbáljuk megakadályozni a többi erőszak elkövetését, illetve a többi film terjesztését. Ugyanakkor a e- elítélések, letartóztatások által preventíven is eljárhatunk, általánosan preventív módon eljárhatunk a tettesekkel szemben hogy van-e összefüggés a prevenció, az általános prevenció, illetve a büntetés mértékek között ez nem mérthető. Nem tudjuk, hogy van-e elrettentés, tehát a retten, elrettentés lehetőségét is figyelembe kell venni az új szankciók kiszabásakor az áldozatok és a tettesek azonosítása kapcsán nagyon fontos az úgynevezett grooming, a gyerekek megkörnyékezése, tehát az interneten keresztül környékezik meg a gyerekeket azért, hogy később szexuálisan zaklathassák őket. Ezek a cselekedetek Németországban még mindig nem büntetendőek, és mindenképpen a veszélyháltás körébe tartozik az, a rendőrség számára. nem tudjuk, hogy ezzel lehet-e e, biztosítani a gyerekek számára a védelmet. A másik e, e, pont a gyermekpornográfia leküzdése kapcsán az az, hogy a, azonosítsuk azokat, akik ilyenfajta anyagokkal rendelkeznek és ilyeneket terjesztenek. Itt a www, a a különböző csetszobák, a különböző fórumokat és meg kell néznünk az interneten. Itt uh, már van uh, büntethetőség, már hogyha valaki rákattint uh, egy ilyenfajta uh, képre és tárolja ezeket a képeket, az már büntethető. A technológia fejlődésével mindenképpen lépést kell tartanunk, el kell azon gondolkodni, hogy már maga a linkeknek a ö, ö, tárolása ugyancsak büntetendő legyen, akár csak a, ahol ugyancsak büntetni kell az úgynevezett hash értékek tárolását is. Meg kell nézni, hogy milyen nyomokat hagynak hátra a tettesek, az IP címeket meg kell nézni. Ez a lehető leggyorsabb módszer ahhoz, hogy azonosítani lehessen a tetteseket. Tehát a címek hozzárendelése a személyekhez, illetve a tulajdonképpen internetcsatlakozás nagyon is lényeges. A, ez a tettesek azonosítása alkalm, szempontjából. A tettesek sajnos nagyon óvatosan járnak el, gyakran nagyon nehéz megtalálni őket a különböző rejtett csatszobák által. Még akkor is, hogyha sikerül néha megtalálni a tetteseket, meg kell vizsgálnunk azt, hogy elég-e a jelenlegi módszerünk ahhoz, hogy az interneten felelhető pedofil szubkultúrát leküzdhessük. Az interneten nagyon sok közösség, fórum van, ahol német nyelvűek tömörülnek, vannak a 400 tagot számoló fórumok is, amelyek csak azért jöttek létre, hogy a gyerekek szexuális zaklatásáról szóló tapasztalatokat kicseréljék, vagy azt kicseréljék olyan tapasztalatokat, hogyan tudják a gyerekeket elhallgattatni, hogyan tudják megkörnyékezni a gyerekeket, illetve hogy hogyan tudják kicserélni a pornográf felvételeket. Ezek a fórumok nagyon zártak, csak jelszóval lehet belépni regisztráció után. Ezek a zárt csoportok általában rejtve maradnak az átlagos felhasználó előtt. A World Wide Web-en vannak könnyebben hozzáférhető oldalak is, ahol fizetni kell, és ezek sokkal veszélyesebbek, hiszen ez közvetlen hozzáférést jelentenek az anyagokhoz. Az, hogy csökkenteni lehessen az olyan websájtok számát, ahol büntetendő pornográf képek vannak, ez a célja annak a az úgynevezett hozzáférési megnevezési törvénynek, amely februárban lépett életben Németországban az elérhető gyermekpornográf anyagok elérhetőségét a ö, világhálón ö, csökkenteni kíván, ö, kívánja ez, ezt megpróbáljuk megakadályozni ezzel a törvényel. Az ilyen ö, ö, mm, hozzáférést ö, megakadályozó lépés csak egy kielégész, kiegészítő, megelőző intézkedés lehet, egy teljes koncepción belül, amely a gyermekpornográfia leküzdésére irányul. Mindenképpen meg kell nehezíteni azt, hogy az ö, nem akart konfrontációt a gyermekpornográfiával szemben meg lehessen akadályozni, és mindenképpen azt kell elkerülni, hogy újra és újra traumatizálódjanak az áldozatok. Azok a fiatalok gyerekek, akiket megerőszakoltak, ők gyakran szembesülnek képeikkel, ez egy újabb traumát jelent számukra. Gyakran előfordul ez, és ezt is meg kell akadályozni. El lehet képzelni, hogy Németországban, mert erről mindjárt beszélek még majd, most nincs mit tapasztalatunk ezzel a törvényel, mert most ezt felfüggesztették, de tudjuk tapasztalatból, hogy a gyermekpornográf oldalaknál négy hét alatt 1,25 milliószor nézték meg. Ez akkora megsértése a gyerekek jogainak, és ezen kívül még ez büntete, büntetendőnek is minősül. A hozzáférés megnehezítéséről szóló törvény most másképp eh, alkalmazzuk, hogy eh, hogy a törlésre helyezzük a hangsúlyt. A Németországban meg, meg tudjuk ezt tenni, hogy eh, töröltessük külföldön különböző rendőri csatornákon keresztül, vagy megfelelő hatóságokon keresztül, például USA-ban megpróbáljuk töröltetni ezeket az oldalokat, vagy akár csak Oroszországban is megpróbáljuk megkeresni az illetékes hatóságokat az ottani belügyminisztériumban. A hozzáférés megnehezítéséről szóló törvény nem alternatívája a törlésnek, hanem csak egy kiegészítés ehhez. A hozzáférés megnehezítését egészen a törlés véghezeteleig el kell érni, és a hozzáférés megnehezítésével az ilyen anyagok elérhetőséget csökken. Tehát a törlés a legfontosabb, ezt szeretnénk elérni, de a zárulás, a hozzáférés megnehezítése ez a kiegészítő módszer ehhez. Azt is meg kell nézni, hogy milyen időszakok megengedhetőek akkor, amikor amíg a rendőrség elérhető az ilyen weboldalak esetében. Volt egy értékelés az elmúlt évben, és azt láthattuk, hogy 160 jelentést kapunk havonta olyan gyermekpornográf oldalakról, amelyek, a külf- amelyek külföldön vannak tárolva ezek gyermekpornográf oldalak, 160 ilyen oldal van, és és általában ezeknek a 40%-a egy héttel azután, hogy kértük a törlését, még mindig elérhető. Tehát hét nappal azután, hogy kértük a törlésüket, még mindig elérhető 40% ezeknek az oldalaknak, és így tovább folytatódhat a jogsértése a gyermekeknek. Ennek tudatában véleményem szerint a rendőrség szempontjából, a megelőzés szempontjából továbbra is a hazájutás akadályozásának elérése a lehető legjobb kiegészítés a már meglévő nyomozási módszereknek. A különböző zárolási technikák megkerülése relativizálódik véleményem szerint, azáltal, hogy mennyit érünk el. Hogyha sok területet sikerül is zárolni, a másokat elértünk. Nem lehet, hogy azért nem alkalmazunk egy preventív módszert, mert úgy gondoljuk, hogy ez úgyis megkerülhető, ez nem megfelelő. Gondoljunk csak arra, hogy például a különböző indításgátlók sem akadályozzák meg azt, hogy ellopjanak egy autót, de mégis alkalmazzuk ezt. A gyermek eh, pornográfia esetében globális eh, jelenségről van szó. Akkor tudjuk ezt a legjobban eh, leküzdeni, ha a különböző hatóságok, nemzetközi hatóságok összekötetésben állnak egymással, nélkül figyelmen kívül hagynánk a nemzeti sajátos, sajátosságokat az iparnak sokkal jobban segítenie kell a technika által, illetve a szolgáltatásaik alkalmazása által. Most főként a szolgáltatókra gondolok, a már meglévő jó kezdeményezéseket támogatni kell, például a hotline -ok által ezeket kell kiépíteni. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó napot kívánok, köszönöm szépen az előadását. És most pedig Só asszonynak adom a Good morning. Jó reggelt kívánok! Gabriel Só vagyok, és a Child Exploitation and Online Protection Centerből jövök, a CEOP-tól jövök, az Egyesült Királyságból. A mi központunk központunkat 2006-ban az Egyesült Királyságban hozták létre annak érdekében, hogy fellépjenek a gyermekek szexuális zaklatása ellen. Az, el, az internetes megkönnyékezés ellen, az interneten megjelenő képek ellen lépünk fel a SEOP, a központunk egy központi szerepet játszik az internetes szexuális zaklatás terén, a gyermekek bántalmazása terén. A ö, SZIOP ra is rá lehet klikkelni, és hogyha belépnek az oldalunkra, akkor különféle javaslatokat kapnak, ugyanis együttműködünk az NGO-kkal, a magán és állami cégekkel. A SZIOP több ezer jelentés kap, bejelentés kap évente. Itt elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy a gyermekeket az interneten megkönnyékezik. A SZIOP tagja a virtuális task, force-nak is, munkacsoportnak is, amely világszerte arra specializálódott, hogy a gyermekek kizsákmányolása ellen lépjen fel szakértőink vannak nagyon nagy tapasztalatokkal, akik foglalkoznak a gyermekek internetes zaklatásával. Az Európai Bizottság létrehozott egy, egy új koalíciót, amelyet most már 14 hónap óta tesztelés alatt tart. Számos intézkedést is hozott a központunk annak érdekében, hogy fellépjünk a gyermekek szexuális zaklatása ellen, és proaktív vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy hogyan lehet fellépni azok ellen, akik interneten megkörnyékezik a gyermekeket, és szexuális bűncselekményeket követnek el gyermekek ellen. Arra az is fontos, hogy a, azt aláhúzzuk, hogy a gyermekek környezetét is figyelembe kell venni, mert az internetes bűnözés azért fejlődik, mert könnyebb interneten át megkönnyékezni a gyermekeket és eljutni hozzájuk. A SZIOP, a központunk minden évben több ezer bejelentést dolgoz fel azzal kapcsolatosan, hogy interneten vagy interneten kívül bűnözők megpróbálnak megkönnyékezni gyermekekkel, találkozni velük, és szexuális interakcióba kerülnek velük. Vannak olyan esetek, amelyek szexuális zaklatásban vagy erőszakban végződnek, miután internetes megkönnyékezést éltek át a gyermekek. Bizonyos esetekben vannak olyan tehát vannak olyan esetek is, amikor nem internetes ez a zaklatás, hanem megpróbálnak interneten kívül is találkozni velük, vagy pedig felhasználva a webkamerát könnyékezik meg a gyermekeket, zaklatják őket online vagy offline. A központunk a, a törvények alapján működik, és azt látjuk, hogy egyre több az olyan szexuálisan deviáns személy, akik érdeklődnek a gyermekek iránt, és szabad hozzáférésük van az interneten ezekhez a kapcsolatokhoz. Természetesen vannak olyan regiszterek, ahol regisztrálva vannak azok, akiket már azonosítani lehetett, és e, az ilyen személyek számára e, tilos gyermekekkel foglalkozni. 2007 óta 6000 személynek tiltották meg az Egyesült Királyságban, hogy gyermekekkel foglalkozzon, vagy olyan állásban legyen, ahol gyermekekkel lenne kapcsolatban a megfelelő intézkedéseket mindenképpen alkalmazni kell, és az ilyen személyeknek mindenképpen meg kell tiltani, tiltani azt, hogy olyan állásokba kerüljenek, ahol e-, egyáltalán kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel. Vannak olyan személyek is, akik külföldre utaznak, és ott követnek el szexuális erőszakot, vagy bántalmazzák a gyermekeket. A, természetesen az Egyesült Királyság kapcsolatban van más tagállamokkal, és általában kicserélik e, ezeket a névsorokat, ezeket a regisztereket a szexuális elkövetőkről az ő esetükben nagyon fontos az, hogy a jogszabályokat megfelelő módon alkalmazzák. Aztán ott van a törvény 21-es cikke, amely a szexuális jellegű weboldalak blokkolásáról szól. Ez egy nagy vitát indított el az Egyesült Királyságban, ugyanis vannak, akik kritizálják a 21-es cikket, és azt mondják, hogy nem hatékony, a hozzáférés blokkolása. És mi úgy gondoljuk, hogy hogyha kicserélik a különböző szexuális jellegű képeket, ez egy nagyon jó módszer annak, hogy aztán a továbbiakban kereskedelmet is indítsanak el ezen a területen nagyon exkluzív szexuális jellegű képeket tudnak az interneten eladni, és, és mindez a folyamat lehetővé tette, hogy egy valódi hálózat alakuljon ki a tagállamokban, fel kell lépni az ilyen típusú szexuális jellegű vagy gyermekeket bántalmazó képek eladása, kereskedelme ellen minden jogszabályi rendelkezést alkalmazni kell az áldozatok rehabilitása is nagyon fontos, de nagyon sérelmes számukra az, hogy hosszú távon az interneten továbbra is fennmaradhatnak olyan képek, amelyek őket ábrázolják, miközben szexuálisan bántalmazták őket. Tehát már elmondták előttem is az, hogy a blokkolása hozzáférésnek sok esetben nem segít, hanem inkább a traumát növeli a gyermekek esetében ami a törlést illeti, ez lenne az első számú szempont, azonban ezt elég nehéz megvalósítani. Azonban a, egy bizonyos ideig maga a blokkolás valamit segíthet, mert meggátol bizonyos folyamatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Só asszony, most pedig Weiler asszony következik. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ö, szexuális zaklatásnak a levetett gyermekekkel, most a 20 éve foglalkozom pszichológusként. Nézzük az áldozatokat is először. Megpróbálom elmagyarázni, hogy pontosan miről van szó és a tegnap felvetett kérdésekre is megpróbálok válaszolni. Mondjuk egy hat éves kisú kislány van, aki általános iskolába jár, járt óvodába, és megtanult nemet mondani, hogyha valaki nem decens módon ér hozzá. De mindkét szülő dolgozik, nincs idejük, és mondjuk jó a környék. De van egy szomszéd, és John foglalkozik vele. Foglalkozik a kis dolgokkal és a háztartásban, és a kisgyerekkel is és elkezdi érinteni ezt a gyereket, és a gyereknek ez a problémája van. Mert itt van ez a felnőtt, akit szeretnek a szülők, kinek mondjam el? Ha elmondom anyámnak, akkor el nem tudok képzelni, amit mondok, és szégyellem magam. John folytatja, és zaklatja ezt a kis, a kislányt, és orálisan, talán análisan, fájdalom és szégyen van, a szülők nem értik. A kis gyerek szereti John-t, mert John tényleg foglalkozik vele csak azt szeretné a gyerek, hogy John ö, hagyja abba azt, ami neki fáj. De hát ezt nehéz elmondani. A gyerek ad jeleket, de senki nem érti be. Senki sem tudja elképzelni, hogy az én szomszédságomban, az én családomban, az én közönek közvetemben van valaki, aki gyerekeket zaklat. Ha a statisztikákat nézzük, akkor el kell ismerni, hogy lesz ebben a teremben nem identifikált, nem azonosított áldozat, és elkövető is. Ezt nem akarjuk elismerni. Ez a kisgyerek megérti, folytatódik az aklatás, és hát megpróbálja ez, vagy feldolgozni a gyerek. A kis jó vagy kislány megérti, hogy John fényképez, filmet készít. Ez még nehezebbé teszi a dolgot, mert most már zsarolja hogyha megmondod, akkor megmutatom ezeket a képeket, és kiderül, hogy te akartad, és senki sem fog hinni neked. Most arra akartam kiukadni, hogyha mi felnőttként nem foglalkozunk a gyerekkel, nem kezdjük el megérteni, hogy miről van szó, hogy a környezetünkben azt tesznek, amit akarnak a gyerekkel, mert nem figyelünk oda, akkor nem is fog megváltozni ez, mert a kis fiú vagy kislány mondhat nemet Johnnak, de nem fognak odahallgatni rá. Tehát a gyerekkel foglalkozni kell. Hogyha ezek a képek kikerülnek az internetre, akkor még nehezebb a gyerek számára a helyzet, ahogy az előző feszül is mondta, mert a szégyen teljesen nyilvánossá válik. A legrosszabb álmom valósul meg, és nyilvánossá lesz. Nem tudom befejezni, hogy ki látja, hogy mi történt valamikor hat éves voltam. És hogy őszinte legyek, az, hogyha töröljük is ezeket a nyomokat, valahol újra bekerülhetnek az internetre, mert nem tudjuk, hogy ki birtokolja és osztja meg ezeket a képeket. Ugyanez igaz az online megkörnyékezésre. Mondjuk 12 éves vagyok, nehezen jövök ki a szüleivel, mert hát a pubertás erről szól a felnőtteknek és gyerekeknek is nehéz ez. És akkor találkozom a felnőttel online, nem is nagyon ö, hazudik. 40 éves, de 30-at mond. Talán nem mondja meg, hogy ö, van egy feleség és három gyereke. Mit tesz online? Pontosan ugyanazt teszi, mint John offline. Elkezd velem egy kapcsolatot. És ö, a határaimat egyre távolabb tolja. Csak hogy el se tudom képzelni, hogy ezzel hogyan, ezt hogyan kezeljem, meg ö, tanultam, hogy meg kell mondani a szüleimnek, de hogyan mondjam meg, vagy a tanáromnak, hogy van ez a férfi, akivel csetteltem az utóbbi három hónapban, ö, aki szexuálisan nem zaklat, aki ö, azért abba belezsarról, hogy maszturbáljak, vetközzek le a kamera előtt, és azt mondja, hogy a ö, bárkinek szólsz, akkor ezeket a képeket terjesztem, és senki sem fog hinni neked. Ö, ha kiderül, hogy nem az én hibám, mert 12 éves vagyok, ö, ha okos is vagyok, erős is, nem tudok semmit tenni az elkövető ellen, mert szexuálisan kizsákmányol. Mindig a felnőtt, a zaklató kezében van az erő. Még egy mellékes megjegyzés, nem figyelünk oda a nők általi tört, szexuális zaklatásra. Mindenki potenciális anya, mindenki potenciálisan jó anya. Ezt is figyelembe kell venni, de kell tudni, hogy nem mindig így van. Nos, ha azt mondjuk, hogy több prevenció kell, rendben, teljesen egyetértek ezzel. Csak hogy ez sehova se vezet, hogyha nem azokra a felnőttekre figyelünk, akikre kell. Meg kell tanítaniuk, tanítanunk őket arra, hogy hogyan kell gondolkodni, <clears throat> nem hiszterizálni, pánikolni, hanem megfelelő lépés lenni, hogyha gyanú merül fel. Mert legtöbbször a, ö, például a bátyámról, nem tudom képzelni, hogy ő legyen elkövető, de hogyha egy gyerek azt mondja, hogy nem szeretek vele lenni, akkor a szükséges lépéseket meg kell tenni, és meg kell tudni, mi történik. Németországban 11 ezer esetet jelentettek a rendőrségnek. A számok csökkentek, de ez a szám azt jelenti, hogy 32 gyerek az, aki naponta Németországban 2009-ben szexuális zaklatás áldozata lett. Ezek a hivatalosan jelentett esetek nagyon nehéz a gyereknek elmondani, és még nehezebb a rendőrségnek mondani. Tehát nagyon sok eset van, amiről nem tudunk, és nem is fogunk soha tudni. De hogyha nem kezdünk most tenni, nem kezdjük harmonizálni a szabályokat, nem veszük figyelembe azt, amit már most tudunk, és nem teszünk meg minden intézkedés, amit meg kell azért, hogy a gyerekeket megvédjük a jelenben és a jövőben, akkor nagyon kell szégyeljük magunkat. Nem mondhatjuk azt, hogy a gyerekek a jövőnk, mert nem foglalkozunk velük vannak magabiztos gyerekek, jó környezetben vannak, de van sok olyan gyerek, akik nem tudnak kihez fordulni, és ezeket a gyerekeket kell igazán figyelemmel kísérni. Ez a jelentős veszély. Ezért értékünk nagyra az irányelvet és az intézkedéseit. A részleteket ki kell dolgozni, de hogyha az irányelv nem megy át, akkor menjünk haza, és mondjuk a gyerekeinknek, hogy nem jól dolgozunk. Köszönöm. Most pedig Szelström úr kap szót ő a svéd rendőrséget képviseli. Öné a szó. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Björn Szelström vagyok, és Svédországban a svéd rendőrség nemzeti irodájában gyermekek szakatásával foglalkozom. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és elmondhatom, hogy mi történik a távoli éjszakon általában nem szoktam felolvasni az előadásomat, de 10 perc nagyon kevés, úgyhogy meg fogom ezt most tenni, úgyhogy az írott szövegemet fogom felolvasni. Svédországnak van együttműködése minden olyan céggel, most már öt év óta, amelyek foglalkoznak az internetes blokkolással körülbelül 5-19%-a van érintve az internet felhasználóknak ezen a területen. A munkánk nem igazán munkaigényes, ahhoz, hogy a különböző műveleteket elvégezzük, nincs szükség sok emberre, személyre. Tudjuk természetesen, hogy az információ szabadság létezik, de ami a különböző internetes fórumokat illeti, itt a blokkolás is gyakorlat. Különböző dolgokról kell beszélni. Utána néztem bizonyos dolgoknak, természetesen semmiféle kapcsolata nincs az internetes blokkolásnak a, az információs szabadsághoz, vagy a szerzői joggal kapcsolatosan sincs semmiféle vonatkozása. Itt egész egyszerűen a szexuális jellegű weboldalak blokkolásáról van szó, olyan képekről, amelyek gyermekeket mutatnak szexuális zaklatás közben, erőszak közben. Természetesen úgy gondoljuk, hogy nem kell minden weboldalt leblokkolni. Most már három éve indult el ez a munka. De nagyon sok volt a kritika az elején, de most már csökkent a kritikák száma is egy projekttel is foglalkozunk, amelynek pénzügyi vonatkozásai vannak. Itt elsősorban a kereskedelmi weboldalakról van szó, amelyek hirdetnek szexuális zaklatással kapcsolatos hirdetéseket nagyon fontos arra is rámutatni, hogy a kereskedelmi weboldalak, amelyek eh, hirdetik a gyermekszakatással kapcsolatos különböző anyagokat, termékeket, tehát eh, igazából ezek akkor problematikusak, hogyha növekszik a eh, kereslet ezeket a folyamatokat nagyon jól lehet kezelni, nincs szükség sok munkaerőre. Jó az együttműködésünk a különböző szervekkel. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy azonosítsuk ezeket a gyermekeket, ezeket az áldozatokat. Nem tudjuk, hogy hány millió gyermek képe jelenik meg az interneten, de valaki tudja, hogy ezek közül a milliók közül hányat tudtunk azonosítani? Mindössze 1882-t az Interpol adatai szerint. Tehát a világon e, e, összesen ennyit tudtunk azonosítani, 1882 gyermeket, de hát sokkal többnek jelenik meg a képe az interneten ami az azonosítást illeti. Az azonosítás azonban nagyon munkaigényes és nagy nemzetközi együttműködést igényel. A parlament kezdeményezéseit üdvözöltük, és üdvözöljük azokat a jogszabályokat, amelyek arról rendelkeznek, hogy a gyermekek szak- szexuális zaklatása ellen mm, fel kell lépni mm, minden eszközzel, és üdvözöljük, hogy az Európai Parlament e két napon foglalkozik ezzel a témával. Svédországban mm, a jogszabályoknak megfelelően járunk el, ahogy tudjuk, hogy ez lehetővé teszi az együttműködést is, tudjuk, hogy az interneten minden szabadon kell közölni, azonban megvan a munkáknak az a kockázata, hogy más típusú bűnözés is megjelenhet az interneten. De természetesen meg kell oldani ezt a problémát, ez nem gátol meg abban bennünket, hogy fellépjünk a gyermekek szexuális zaklatása ellen az interneten mindennek semmi köze a szerzői jogvédelemmel, semmi köze az információs szabadsághoz. Néhány évvel ezelőtt a német médiában volt szó arról, hogy hogyan hat ki a szexuális jellegű kereskedelmi hirdetések folyamata és azt láttuk, hogy a világon csak néhány országban használják a modern technológiákat a védelem területén, és nem elég néhány dolgot megoldani, mindent meg kell oldani, tehát tovább kell működnünk, tovább kell dolgoznunk, mert hiszünk ebben a munkában, ha nem hinnénk, akkor már évekkel ezelőtt befejeztük volna ezt a munkát, és én ma nem lennék itt. Én is folytatni fogom ezt a munkát, nem miattam, nem önök miatt, nem önök érdekében, hanem a gyermekek érdekében. Jobb tenni valamit, mint semmit sem tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig elkezdhetjük a második részt, és a civil, civil szervezetek kapnak szót az elkövetkezőkben, és majd meglátjuk, hogy lesznek-e kérdések, észrevételek a képviselők részéről. Tehát akkor vannak kérdések? Nincsenek. Jó. De van. Browns úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Hopper úr, uh, a, az internet hozzáférésről beszélt. A következő kérdés ezzel kapcsolatban. Szükségszerűen úgy kell felfogni, hogy ezek az emberek ártatlanok, illetve tudatosan adják tovább a tiltott képeket. so, asszony arról beszélt, hogy bejegyzett teteseket el lehet tiltani a gyerekekkel való foglalkozástól. Ezek a két kérdésem lenne. Mi lesz azokkal, akiket bejegyeztek ilyen módon, regisztráltak ilyen módon, hogyan jutnak munkához? másrészt pedig az internetet hozzáférnek-e a szexuális bűncselekmények elkövetői. Elnézést. Van Weiler asszony azt mondta, hogy gyakran bizalomgerjesztő emberek azok, akik a szexuális zaklatást elkövetik és igazok van, amikor azt mondják, hogy a gyereknek úgyse fognak hinni. Vannak olyan esetek, amikor az elkövetőknek a partnerei feleségei um, tagadják még uh, elítélés után is a tetteket, a valóságot. Azt hiszem, hogy egy közoktatási program szükséges a szülőknek, amelyben előmondják, hogy ha nem is kell mindenki bizalmatlan lenni, aki szembe jön, de hát vannak intő jellek, ezekre fel kell figyelni. Bizonyos eljárás kell követni, és könnyűvé kell tenni a gyereknek, hogy megfogalmazza a panaszát. Még valami azokkal kapcsolatban, akiket az interneten zaklatnak. A gyerekeknek a PC-jét figyelni kell. Nos, azt hiszem sok kérdést tettem fel. ich glaube, ich habe... Úgy gondolom, hogy eh, ha jól értettem a kérdését, hogy eh, a tettesek tudják, hogy eh, hogyan, hogy, hogy, hogy gyermekpornográf képeket, filmeket terjesztenek, másrészt pedig úgy gondolják-e, hogy vannak-e olyan emberek, akik véletlenül kerülnek kapcsolatba a gyermekpornográf felvételekkel, ez is létezik, ilyen is van. Nem ezt kérdeztem, mondja Bronzúr, azt kérdeztem, hogy eh, azok, akik a doméneket, a websájtokat szolgáltatják, meg kell különböztetni azok között, akik az internetre feltetik a képeket, illetve azok ö, eh, között, akik pedig magát a teret, a, a mechanizmust adják, ö, eh, amely által terjeszteni lehet az ilyen dolgokat. Tehát lehetséges-e az, hogy azok, akik websájtokat üzemeltetnek, azok ártatlanok a tartalmakat illetően. Most nem magáról a, a zaklatásra beszélek, vagy az ilyen képekről. Lehet, hogy nem értek a számítógépekhez. Úgy tudom, azt hiszem, meg tudom ezt válaszolni, ezt a kérdést, mert néha nem lehet tudni azt, hogy milyen fajta képek vannak a, a szájtokon. Ez, ez így van, de hogyha informálnak valakit arról, hogy ilyenfajta képek vannak az oldalán, akkor valamit tennie kell. Bronzúr, valakit ez nem érdekel, nem is, nem is nézik meg azt, hogy mire használják az ügyfeleik az oldalakat. Válasz, igen, hogyha nem, ha nem érdekli őket ez, akkor valóban így van ez. Hoppe úr, hogyha akarja, akkor ki is egészítettem a választ. Például Németországban az a helyzet, hogy a szolgáltató, aki a tárhelyet biztosítja az interneten, az nincs kötelezve arra, hogy aktívan ellenőrizze azt, hogy büntetendő adatok vannak-e az oldalán. De hogyha erről tájékoztatják, akkor e, cselekednie kell. Azt, hogy e, azzal kapcsolatban, hogy hogy hm, hogyan kell tájékoztatni őket, ez különböző módon van szabályozva minden országban. Vannak úgynevezett fekete bárány szolgáltatók, és akik nagyon jól tudják, hogy mi van a tárhelyeiken, vannak nagy szolgáltatók, akik, akik nem mindig tudják, hogy mi van az ő területeken tárolva. Hogyha nincs több kérdés, akkor áttérünk a második részre, és azt kérem, hogy a vendégeink jöjjenek fel ide a pódiumra, az asztalhoz, tehát Sutton, Diana Sutton, Robbins, McNamee, John Carr, vendégeinket kérem tehát.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 Allora. És akkor elkezdjük. Ülésünk második részét. Az első előadó Diana Sutton asszony, aki az NCPCC-t képviseli az Egyesült Királyságból. Thank you, Vice President. Köszönöm uh, szépen Fontos alkalom ez elmondani, hogy elmondjuk, hogy ez a javaslat szerintünk miért jelentős lépés, fel hogy megvédjük a gyerekeket az Európai Unióban. Az NSPCC NGO 126 éves tapasztalattal, amely a gyerekek elleni kegyetlenség ellen lép fel, és együtt dolgozik az EU, többi európai nem kormány szervezettel. Nagy tapasztalatunk van a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemben. Az EU szabályozás rendkívül fontos. Nemzeti szinten ö, felismertük, hogy amikor ilyen esetek ö, vannak, ö, szexuális zaklatás, szexuális kizsákmányolás, akkor ez határon átnyúló módon is jelentkezhet európai, sőt világdimenziókat vehet fel, és egy kormány már nem tud hatásosan fellépni, ezért az NSPCC üdvözli az európai irányelvet. Az Európai Parlament nem sokára megkezdi a tárgyalását, és szeretnénk emlékeztetni a parlamentet arra, hogy az EU és a tagállamai kötelezettségek kell bírnak nemzetközi egyezmények értelmében azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek érdekeit megvédjék. Az összes EU tagállam a gyermekjogi ENSZ egyezményt ratifikálta, és ez meg kell védje a gyerekeket mindenféle erőszaktól illetve az alapjogi a 24. cikke is intézkedik erről. Nos, az irányelv miért is fontos? Mit mond ki? A tervezet űrt tölt ki a 2003-as keret határozat a gyerekek szexuális kizsákmányolásáról jó első lépés volt a nemzetközi együttműködésben, a gyerekek védelme érdekében. Azonban az Európai Bizottság jelentésében is szerepel az, hogy a 2003-as kerethatározat hiányosságokkal is bír. Például az online környezetről nem szól, az internethez már pedig a gyerekek egyre könnyebben hozzájutnak. Ezen túl a 2003-as irányelv a büntetésről szól, de most a prevencióval is kellene foglalkozni az új 17-19-es cikkek ezt meg is teszik. Kollégáim már egyes aspektusokról szóltak, rövid is az időm, ezért én a fő preventív módszerekkel foglalkoznék, amely meg lehetne a gyerekeket védeni az elkövektőktől. Ez a tizedik cikkben szerepel regisztrálják a ö, szexuális bűncselekmények elkövetőit és az információt kicserélik. Ez ö, nagyon jó ö, megoldás. Ö, csak hogy ö, ezeket a ö, bejegyzéseket rendszeresen ellenőrizni, áttekinteni kell. Miért fontos? Azért, mert ö, tudjuk, ö, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetői nagyon messze mehetnek abban, hogy gyerekekkel kapcsolatba keres, kerüljenek. Például ilyen munkát vállalnak. A bűncselekmények többségét a azok követik el, akik közel állnak a gyerekhez, családtagok vagy edzők például. Meg kell akadályozni a szexuális bűncselekmények elkövetőit, hogy közel kerülhessenek a gyerekhez. Ez a 2003-as jogszabályban nem nyer teljes szabályozást és nem szól még a az elkövetők regisztrált adatainak kicseréléséről meg kell nézni, hogy szexuális vagy erőszakos bűncselekmény kikövetett el, illetve kitiltak el attól, hogy gyerekkel közelében vállaljon munkát. ezt EU szinten kell megtenni. Jelenleg ez nagy kihívás a munkaadók számára, hiszen azt kellene ellenőrizniük a munkaadóknak, hogy a 27 tagállamban van-e ilyen regisztrált adat a munkavállalóról, van-e eltiltás Ö, nagyon ö, sokan, ö, 17 ezeren ö, kértek egy év alatt az Egyesült Királyságban ö, munkát gyermekek közelében. 2004-ben ö, volt a Michael Foni ö, eset, amely megmutatja, hogy külföldi adatokat is be kell kérni. Gyerekek elleni erőszak elkövetője, illetve más bűncselekményeké. Belgiumba ment az illető, és iskolában vállalatás, mielőtt újra bűncselekményeket követett volna el Biztonságosabb kell legyen tehát a munkavállalás az, aki szexuális bűncselekményt követett el gyerekek ellen, nagyon gyakran külföldre megy, hogy ott vállaljon újabb gyermekközeli munkát. Így sikerül elkerülni az, hogy továbbra is hazájában szem előtt legyen. Egyes országokban könnyebb ilyen munkát kapni, mint másokban. Együtt kell működjenek a tagállamok azért, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetői ne kereshessenek munkát, amely a társadalomra veszélyes, más országban minimalizálni kell egyben a gyerekekre leselkedő veszélyeket. Ez az együttműködés biztos alapja. A nem megfelelő emberek ne vállalhassanak munkát gyermekekkel foglalkozó intézményben, csak azáltal, hogy más tagállamba utaznak. meg kell könnyíteni a bűnügyi nyilvántartáshoz való hozzáférést a különböző országokban. Amikor az információt megkapták, akkor esetleg nehéz felhasználni, mert más nyelven íródott, vagy olyan jogi terminusokat tartalmaz, amelyeket nehéz értelmezni. Ezért nem tudják értelmezni, vagy megfelelően használni az információt illetve az adatokhoz való hozzáférés is korlátozott lehet. Az EU-ban is különböző lehet a 27 tagállamban ugyanannak a bűncselekménynek a definíciója a munkadók esetleg nem rendelkeznek azzal a készséggel, hogy elemezzék az információt. A határon át nyúló együttműködés alapja az kell legyen, hogy kicserélik az adatokat, Foglalva tehát azt mondhatjuk, hogy kötelezettsége van a 27 tagállamnak az ilyen védelemre, mert a gyermekeknek kell nyújtani. Végezetül tudjuk, hogy a jelenlegi vita egyes aspektusokban támadja az irányelvet. Erről talán még itt is szó esik a továbbiakban. De a jogi szövegek világosan meghatározzák, hogy a gyermekeknek milyen védelemre van jog. Például Európa tanácsi határozatra, illetve ENSZ egyezményre gondolok. A nagykorúságkora is különböző a különböző tagállamokban fontos a 27. cikke az irányelvnek a képek felhasználásáról, a szexuális zaklatot gyerekekről, gyerekeket ábrázoló képekről van szó, borzasztó azzal tudattal élni, hogy gyermekkori képét bármikor letölthetik az internetről. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen honlapokat törölni kell. Támogatjuk az irányelv intézkedéseit, amelyek az ilyen honlapok adatokhoz való hozzáférés megakadályozását szolgálják. A hatodik cikknek is örülünk, hiszen ez kriminalizálná az online megkörnyékezést kiskorúak esetében természetesen az igazságügy kell kövesse a technológiát. Reméljük, hogy az Európai Parlament, mint törvényhozási szerv ilyen ambiciózus lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Robbins úr kap szót. Ő az Internet Watch Foundation-t képviseli. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Azért hívtak meg ma délelőtt, hogy az Egyesült Királyság tapasztalataitól szóljak, elsősorban a brokkoló intézkedésekkel kapcsolatosan. De megvan a listánk a azokról, akik általában szexuálisan zakratják eh, az interneten a gyermekeket, és 70 különböző eh, szervezetnek adtuk át ezt a listát a világon. A mi szerepünk az, hogy kiegészítsük az igazságszolgáltatási és rendőri szervek munkáját, hogy eh, védjük az áldozatokat, és fontos döntések is születtek a szervezetünkkel kapcsolatosan. Ma azt tudom mondani, hogy két évvel ezelőtt, amikor átadtuk a listánkat, 15 ezer bejelentés született, egy évvel később pedig már csökkent ez a, az adat. Ma azt lehet mondani, hogy körülbelül 400 olyan weboldal van, amely, amelyen ö, szexuális jellegű zaklatás folyik. Tehát ez ö, jelentős ö, csökkenést jelent, és a blokkoló intézkedések is nagyon fontosak voltak. Az Internet Watch Foundation egy ön, ön szervezett NGO szervezet, kapcsolatban vagyunk rendszeresen az internet szolgáltatókkal, nemzetközi vonalon is dolgozunk, hotline rendszerben, és megpróbálunk válaszolni a felmerülő problémákra. 1996 óta több mint 3000 bejelentéssel foglalkoztunk a különböző weboldalakkal kapcsolatosan, ami az internetes tartalmakat illeti. Elég sok a spekuláció is a teljes tartalmaknak egy kis százalékát eh, találjuk meg csak az egyes weboldalakon. Azt látjuk, hogy a technika is egyre inkább eh, moderné válik, diversifikálódik, a különböző módszerek egyre inkább eh, opportunistává válnak, a kereskedelem, növekszik bizonyos weboldalakon. Vannak olyan weboldalak, amelyeket már feltörtek a hackerek, aztán vannak olyan weboldalak, amelyek fizető weboldalak világszerte, vannak olyan rendszerek, amelyek sajnos bonyolítják a vizsgálódók, a nyomozók munkáját és ugyanis új taktikákra van szükség, a régi módszerek már nem működnek, elavultak, a nemzeti rendőri szerveknek erőforrásokra lenne szükségük, hogy hosszú távú nyomozási, vizsgálati tevékenységet tudjanak biztosítani ezen a területen. Mindenki számára biztosítani kell azt, hogy a különböző szinteken foglalkozhasson a problémákkal. Számos stratégia, taktika létezik. Természetesen fontos az, hogy minimumra csökkenjenek a tartalmak, bizonyos országokban nincs meg a megfelelő rendszer a törlésre, hogy a tartalmakat gyorsan töröljék. Más országokban azt tanulmányozzák, hogy mit is lehetne tenni, hogy egyáltalán kinek van meg a joga arra, hogy egy szolgáltatót értesítsen a problémákról. Aztán ott van a jogszabályok betartása. Azt látjuk, hogy a, a trendek nagyon gyorsan változnak, és egész egyszerűen előtte haladnak a, a jogszabályoknak. Sok esetben éppen ezért kockázatos a helyzet azt látjuk, hogy a megközelítés szintjén is nagyok a különbségek, nagyok a kihívások, és a nyomozási fázisok is fel kell, hogy gyorsuljanak. Ami a hálózati szinteket illeti, tehát a hozzáférési blokkolással kapcsolatosan egy, létezik 2004 óta egy lista azokról a, az oldalakról, amelyeket blokkoltak. 60 cég van érintve az Egyesült Királyságban, amely foglalkozik ezekkel a dolgokkal, szűrik a, az oldalakat. és a mi listánk alapján járnak el média akciókra is sor kerül, és hogyha a hosszerver külföldön található, akkor együttműködünk a kollégáinkkal is, és eljárunk nemzetközi szinten is. Az élt értékelt képek, az általunk értékelt képek természetesen a Egyesült Királyság jogszabálynak megfelelően kerülnek vizsgálatra, figyelembe vesszük az összes jogszabályt. Fontos tehát blokkolni a hozzáférést ezen oldalakhoz, és mindent meg kell tenni, hogy koordinált politika keretén belül végezzük el ezt a munkát. Speciális rendőrök képzik az embereinket, segítséget kapunk az ipartól és a különböző vállalatoktól, a listát rendszeresen, napra készen tartjuk. Legyen világos itt, hogy a mi szervezetünk nem végezhet nyomozást, például az elkövetőkkel szemben. Mi csak is a tartalmakkal foglalkozhatunk az, e, az Egyesült Királyság jogszabályainak megfelelően. Az Egyesült Királyság kormányától nem kapunk semmiféle pénzügyi támogatást, az Egyesült Királyságban ugye a legtöbb weboldal teljesen nyilvános, és az interneten megjelenhetnek gyermekeket zaklató képek. Ezt kell, ez ellen kell mindenképpen fellépni. Mert sok esetben teljesen legális szinten kerülnek ezekre a weboldalakra, és, és a weboldalak maguk is teljesen legálisan működő weboldalak. Éppen ezért nagyon fontos átfogat, átfogó megközelítést kialakítani, fontos a jogi aspektusokat is figyelembe venni, és azokat is napra készen kell tartani, átlátható módon kell a védelmet biztosítani. Nagyon fontos az, hogy a közvélemény is leellenőrizhesse azt, hogy az adott cégek valójában tényleg letörölték-e a hozzáférést, vagy pedig blokkolták-e hozzáférést mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy értékelhesse a helyzetet, hogy a listához hozzáférhessen, meg kell könnyíteni eh, a hozzáférés blokkolását eh, a jövőben. Fontos a garancia, fontos eh, az elkötelezettség ezen a területén, ezen a területen. Hat éve működtünk már az Egyesült Királyságban ezen a területen. Ha figyelembe vesszük a azt, hogy csökken az internetes szexuális jellegű tartalmak száma, akkor ez azt jelenti, hogy sikeres a működésünk, természetesen senkinek nincs joga hozzáférni gyermekeket tartalmazó szexuális képekhez. Mindenképpen olyan taktikára van szükség, amivel meg lehet állítani ezt a folyamatot. Végül pedig a lista átadása a vállalatok számára, a szervezetek számára fontos, eh, fontos napra készen tartani ezt a listát. A különböző módszerek, amely a hatékonyságot biztosítják, eh, szintén alapvetőek. Ez az Egyesült Királyságban a jelenlegi helyzet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Joe McNamee kap szót, aki az European Digital Rights szervezetet képviseli. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget nekem arra, hogy ilyen fontos kérdésről beszéljek önöknek. Hadd be a szervezetemet eh, röviden. 27 eh, digitális eh, polgárjogi szervezetből állunk, egy éve dolgozok már ennél a szervezetnél, korábban pedig állandóan az internet szektorban dolgoztam 95 óta. Egy részét szeretném kiemelni ennek a nagy irányelvnek, ez pedig az internetes blokkolás, mert ez központi kérdés, és ez az én szakterületem is. Szeretnék rámutatni egy dologra, a félreértések elkerülése véget, hogy ez csak egy része az irányelvnek, és egy cikket szeretnék kritizálni, és ezáltal nem kritizálom a teljes irányelvet, amely annyira fontos itt mindenki számára. 15 pontom van, 10 percem. Az első pont, amit szeretnék megelmíteni, az az, hogy a blokkolásból igazából ö, nincsen előnye, ez veszélyeket rejthet a gyerekvédelem, illetve a társadalom számára. A bizottság megfelelő elemzés után tette ezt a javaslatot, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy csak a gyermekpornográf oldalakra fog vonatkozni ez a blokkolás. Először is a blokkolás egy általános fogalom különböző fajta blokkolás lehetséges, és amit az Internet Watch Foundation javasol a blokkolás címén, az más, mint amit a svéd hatóságok kérnek. Alapvetően két fajta blokkolás létezik. Az első az, az hogy bizonyos adatforgalmat egy oldalra eltérítenek, Ez azt jelenti, hogy itt meg lehet kerülni a bizottság által annyira támogatott adatvédelmet, anélkül tudna erről a, a fogyasztó. Van egy másfajta technológia is, amely által meg lehet nézni minden állampolgárnak a adatforgalmát, hogy gyanús adatokat lehessen felfedezni. Azonban ez is egy invazív jellegű ö, technológia. Több hónapos tanácskozás után még mindig nem lehet tudni azt, hogy milyen fajta blokkolást fog majd a bizottság javasolni, és amint az irányába tényre kell hajtani, a bizottság nem tudja már ellenőrizni azt, hogy a, milyen fajta technológiát fognak a tagállamok alkalmazni. Tehát az internet blokkolása azért sem működik, mert hogyha a blokkolást végrehajtják, akkor is interneten maradnak ezek az oldalok. Számos adatvédelmi technológiát alkalmaznak az emberek, amit a bizottság is szorgalmaz, hogy meg lehessen kerülni ezt a fajta blokkolást. Gyakran más platformokon zajlik az ilyenfajta gyermekpornográf képek terjesztése, például peer-to-peer -peer fórumokon. Egyértelmű, hogy ennek a megközelítésnek az előnyei eléggé korlátozottak. Nem lehet megakadályozni az akaratlagos hozzájárulást és a, a, a hozzáférést, illetve a nem akaratlagos hozzáférést sem lehet megadályozni. A blokkolás ezen kívül a kereskedelmi oldalakra is kiterjedhet, segíthet is nekik, mert amint rájönnek arra, hogy blokkolták az, a, a, oldalukat azonnal egy másik szerverre fognak áttérni. Tehát igazából nincsen ennek a blokkolásnak igazi előnye. Második pontom az az, hogy milyen veszélyeket rejte ez a társadalom, illetve a gyerekvédelem számára. Számos veszélye van a blokkolásnak a társadalom, a gyermekvédelem, illetve az EU nemzetközi hitelessége szempontjából. Láthatjuk, hogy mi történhet. Vannak olyan emberek, akik már a lehető legrosszabb listát készítik elő, ahelyett, hogy leküzdenék az ilyenfajta büntetteket. Az olyan oldalak, amelyek szörnyűséges bántalmazásokat tartalmaznak, főként nagy kereskedelmi partnereink oldalain található. A nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során számos kérdésre gondolom, csak ezekre nem. A hatástalományban az Európai Bizottság megindokolta, hogy miért van szükség erre az irányelvre, azt mondván, hogy nem e, biztunk abban, hogy a tagállamok eléggé gyorsan, vagy eléggé átfogóan végrehajtják az Európa Tanács egyezményét, és a lehető legrosszabb most az lenne, hogyha egy olyan intézkedést foganatosítanánk, amelyel elbújhatnának az intézkedés elől a tagállamok. Pont ezt tesszük. A blokkolás azt a látszatot kelt, hogy valamit tettünk a gyermekbántalmazás ellen online, de igazán nem fognak megtenni hatékonyabb intézkedéseket. A javaslat más területre is kiterjeszti a blokkolást, mert láthatjuk ezt más tagállamokban is. Például a blokkolással akarják a multi média cégeket, illetve a különböző online szerencsejátékokat megtiltani. A blokkolás károsítja az EU hitelességét, pontosan akkor, amikor mi az információ szabadság mellett állunk ki. Hogyan lehet kampányolni az szabadság mellett majd néhány éven belül, amikor egy teljesen átfogó blokkolási technológiát alkalmazunk azért, hogy a szerencsejáték, a monopóliumokat le lehessen küzdeni, illetve hogy megvegyük a leggyengébb tagjait társadalmunknak. Egy olyan megközelítést alkalmazunk, amelynek nincs igazából kézzelfogható eredménye. A blokkolás e, e, kockázatai túlságosan nagyok, nem szabad olyan technológiát engedélyezni, amik nincsenek még kipróbálva. Átfogó nemzetközi fellépésre, nem pedig szimbolikus jellegű fellépésre van szükség ahhoz, hogy leküzdjük a gyerekek bántalmazását online. Ez a javaslat igazi veszélyeket jelent a gyermekvédelem, illetve a társadalom számára is. A harmadik pontom az az előkészítő munka, amit az Európai Bizottság tett meg. Az Európai Bizottság egy hatástanulmányt vezetett be annak érdekében, hogy a e, politikák hatékonyabbak legyenek, illetve hogy sokkal hatékonyabb legyen a jogakotói keret. Ez a politikai területen e, hatékonyságra e, van szükség, de mennyire hatékony és hatásos az Európai Bizottság ebben az esetben? akkor, amikor blokkolást javasol, anélkül, hogy megnézné a blokkolás hatását azon országban, ahol az már létezik, és hogy megnézné a nemzetközi párbeszédeket is, és hogy megnézni az arányosságát ezeknek a intézkedéseknek. Szeretnék rámutatni arra a sajtóközleményre, amit Németországban adtak ki. Az Európai Bizottság nem nézte meg azt sem, hogy mennyire releváns a blokkolás, ahogy Robinson is mondta, hiszen egyre inkább nő a gyermekbántalmazási anyagok aránya a különböző szervereken, amit ártalmatlan fotomegosztó oldalakra tesznek fel. Ezek az oldalak túlságosan gyorsan változnak, tehát egyre kisebb a blokkolási célpont, és nem tudjuk meghatározni azt, hogy az anyagságnak hol van a határa. Az Európai Bizottság a blokkolás célkitűzésében sem egyértelmű, hogy most itt a akaratlagos vagy az akaratlan hozzáférésről van ez szó. Vannak technikai határai is, korlátai is a blokkolásnak. A Igazából eh, annyira eh, nem lehet behatárolni ezt a blokkolást, hogy az európai eh, emlékat alapján ez akár még illegális lehet. Az Európai Bizottság nem foglalkozott tehát ezekkel a e, pontokkal. Ezeknek azonban hatásai lehetnek, és az egyik veszély, és ezeknek a veszélye igenis nagy. Ahogy sokan elmondták már, a szellemi jogi lobby, lobby már megemlítette, hogy bizonyos adat már blokkoltak, meg kell nézni azt, hogy valóban minden intézkedés lépést jelent előre. Mégis arra döntött a bizot, döntöttek, hogy blokkolják az oldalakat. A kereskedelmi területen a e, nem megfelelő hozzáállás ez káros lehet, és mégis, amikor végrehajtják majd ezt az irányelvet, már nem lehet ez ellen fellépni. A tagállamok nem tettek semmit, ezért javasolta az Európai Bizottság ezt a e, javaslatot. A amikor már láthattuk azt, hogy számos országban alkalmazzák a blokkolást, a bizottság nem nézte meg ezeknek a hatását. A blokkolást főként a szerencsejáték oldalakkal szemben alkalmazzák, azonban ez nem eléggé jó. Az Európai Bizottság azt ígérte, hogy csak a gyerekoldalakra fogják ezt alkalmazni, de ezt a az ígéretüket most már megszegte az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság maga és legalább két olyan projektet támogat, ami másfajta tartalmat is blokkolni akar. A tanács elfogadott egy olyan dokumentumot, amelyel támogatják az internetblokkolást annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a szerencsejáték monopóliumokat mert számos tagállamban van már ilyenfajta blokkolás, amelyel nagy gazdasági érdekeket próbálnak védeni. Egyetemű, hogy a bizottság az ígéretét nem tartotta be, sem pedig a tanács nem tartotta be, sem pedig a tagállamok. Végezetül azt szeretném, hogyha bizottság az önök szakbizottsága elgondolkodna ezeken a pontokon, amit említettem, am, olyan javaslatra van szükség, amely, amely a szubszidiatást veszi figyelembe. Egy kérésünk lenne a parlament irányába. Az irányelvek értelmében a tagállamoknak fel kell lépniük az igazi büntettek ellen, nem bújhatnak el a, te- a semmittevés mögött. Olyan szövegre van szükség, amely egyértelmű, kötelezettségeket ró a tagállamokra, és olyanokat, ami megfelel a gyerekek védelméről szóló egyezményre, a Stockholmi deklarációnak, az Oklamái globális deklarációnak. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Krisztiana de Paoli kap szólt, aki a Save the Children szervezetet képviseli. Sorry. Okay. Sorry. But I... Szeretnék köszönetet mondani a Save the Children szervezet nevében Robert Angelilli jelentéstevőnek, hogy lehetőséget nyújt számunkra, számunkra, számunkra arra, hogy itt lehetünk. A Save the Children a legnagyobb nemzetközi független szervezet, amelyet 1919-ben hoztak létre, és 20 országban működik a világon, a gyermekek védelmével foglalkozik. A szervezetünk az irányelv javaslatait üdvözölte, és pozitívan áll hozzá. Azonban az Európai Uniónak sokkal hatékonyabb intézkedéseket kell biztosítania, és magasabb standardokat minden országban annak érdekében, hogy fel lehessen lépni a gyermekszaklatás ellen. És mindenképpen azonosítani kell az elkövetőket. A gyermekek jogai mindenképpen a lehető legjobb módon kell megvédeni. A Save the Children szervezet tanulmányozta az irányelv tervezetet és javaslatait összességében átfogó módon dolgoztunk hónapokon át ezen a az irányelven, és megpróbáltunk kidolgozni néhány módosító javaslatot, de sajnos kevés az időm, úgyhogy most a részletekben nem bocsátkozhatok, de néhány utalásra szeretnék, néhány utalásom lenne. Itt elsősorban a kiskorúakkal kapcsolatos, kapcsolatosan. Ma már nagyon sokat beszéltünk a tapasztalatokról. Beszéltünk arról, hogy sok esetben kiskorúak nem mernek szólni arról, hogy zaklatásnak tették ki őket, sőt a felnőttek sem szólnak, és a gyermekeket sok esetben manipulálják, megfélemlítik, azt mondják nekik, hogy maradjanak csendben, ne szóljanak. Sok esetben a szégyenérzet miatt nem jelentik fel az elkövetőiket. Éppen ezért lenne fontos, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket hozzanak, hogy a gyermekek elmondhassák ezeket a problémákat. Itt a 15-ös cikkre szeretnék utalni, ami arról szól, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amely bátorítja a kiskorúakat arra, hogy mondják el, hogyha a szexuális zaklatás érte őket. Fontos olyan eszközöket kidolgozni, a, amelyekkel rá lehet venni a kiskorúakat erre a rendőri szervek munkáját javítani kell, a nyomozást, a vizsgálatokat hatékonyabbá kell tenni. És mindig figyelembe kell venni a kiskorúak érdekeit. A Mindez vonatkozik természetesen a pornográf termékek, képek, anyagok elkészítésére is. Nemzetközi szinten kell fellépni, olyan eszközökre van szükség, amelyekkel a nyomozási munkát is hatékonyan lehet végezni. Ami a kereskedelemet illeti, azonosítani kell azokat, akik a gyermekeket szexuálisan zaklatják, valamint különböző anyagokat adnak el az interneten. A szervezetünk már évek óta foglalkozik, ahogy említettem, a gyermekek védelmével, és üdvözöljük az irányelv azon cikkét, ahol a az elkövetők azonosításáról szól a dokumentum, azonban úgy gondoljuk, hogy mindehhez megfelelő pénzügyi forrásokra is szükség van, pénzügyi háttért kell biztosítani. A 14-es cikk, valamint az 6-os cikk, amely a gyermekek nőkkel kapcsolatos megkörnyékezésről szól, a groomingról szól, és olyan cikk, amelyet üdvözlünk, azonban ugye itt olyan kiskorok, kiskorúakról van szó, akik nem azon kor alatt vannak, hogy még bele tudjanak egyezni egy ilyen eseményben és ezt a cikket éppen ezért vitatjuk. Végül pedig pozitívan értékeli a szervezetünk a áldozatok védelmével és segítségével kapcsolatos szöveget. Pozitívan értékeljük azt, hogy új intézkedéseket vesz be az irányelv e témába, azonban a 18-as és a 19-es cikkeket meg kellene erősíteni olyan intézkedésekkel, olyan nemzeti stratégiai rendszerekkel, amelyek hatékony módon felveszik a harcot a kiskorúak szexuális zaklatásával koordinálni kell a munkát a különböző ügynökségekkel, a szociális rendszerekkel és szervezetekkel, a rendőri szervezetekkel, és így tovább. Végül pedig pozitív módon értékeljük a nyomozással és a igazságszolgáltatási folyamatokkal kapcsolatos javaslatokat, Úgy gondoljuk, hogy a kiskorúak legjobb érdekeit, érdekeit kell mindig és mindenhol tiszteletben tartani és figyelembe venni. A kiskorúak jogait minden esetben biztosítani kell. Mindez természetesen az, európai, az Európa Tanács kon, kon, gyermekek jogairól szóló konvenciójában is benne van. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig az elnöki asztalhoz kérem szépen Sir Francis Jacobs-t, Theo Norton és John Carr urakat. Azonnal meg is adom a szót Sir Francis Jacobsnak, aki a Missing Children Europe elnöke, és elnézést szeretnék már most kérni önöktől, de majd egy szavazásra kell mennem, úgyhogy ki kell mennem később a teremből. Öni a szó. Madam Chairman. Elnök asszony, nagy öröm számomra, hogy ezen az ülésen szólhatok. Sok évet töltöttem az Európai Unió bíróságán, és foglalkoztam sok európai jogi kérdéssel, és ezután lettem az eltűnt gyerekek Európa elnöke. Tagjaink nemzeti szervezetek a tagállamokban. Jelenleg 24 szervezetünk van, 16 tagállamban és Svájcban nagy tapasztalatunk van a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatban, és aktívan részt vettünk az Európai Pénzügyi Koalícióban, amelyről többen is szóltak nemzeti szervezeteink aktívak a frontvonalban, megpróbálunk segíteni nekik az Európai Unió szintjén fellépni határátnyúló problémákban, hiszen a határok leomlanak, és képviselni közös érdekeinket az Európai Parlament, az Európai Bizottság előtt konzultáltunk nemzeti szerveinkkel ezen kérdésekről a konzultációk kapcsán nem teljesen egyöntetű a véleményünk, de egy európai hangot hallathatunk ennek ellenére is. Nagyon üdvözöljük a javasolt irányelvet, amely a keret határozat helyébe lépne. Örülünk, hogy új nagy szerepet kap az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés értelmében, és főleg ennek az alkalomnak, hogy ezt a témát kommentálhatjuk. Néhány pontra próbálok koncentrálni, főleg jogi kérdések, de elvi kérdéseket is vet ez fel, hogy legjobban kihasználjam a, a rendelkezésre álló időt, nem arról fog szólni, hogy miben értünk át a többi NGO-val, hanem arról, hogy miről nem szóltak, vagy kevésbé a többiek, és amiről vita van az NGO-k között, és ahol esetleg más a véleményünk. Először is azzal kezdeném, ahogy a bizottság elkezdte a magyarázó memorandumában, hogy aláhúzom, hogy a tanács és az Európai Parlament, mint társ törvényhozók, fontosan figyelembe veszik, a, hogy a gyermek fő ér, a gyermek érdeke a fő aspektus. Ez az elv az Európai Unió alapjogi kártájának 24. cikkében szerepel. Olvasom a gyerekeknek joguk van a szükséges védelemhez, stb. stb. Az Európai Emberjogi Bizottság világosan kimondta, hogy a jogok védelme nem jelenet bele nem avatkozás, hanem pozitív kötelezettség kriminalizálni a bűncselekményeket. A bíróság azt is kimondta, hogy a szexuális zaklatás a bűncselekmények egy különösen veszélyes típusa Ez a KU versus Finland eset ítéletének indoklásában szerepel. Most pedig a javasolt irányelvvel foglalkozva. Először szeretném aláhúzni, hogy támogatjuk a bizottság véleményét, hogy a szubszidiaritás és arányosság elveinek megfelel a az irányelv, a szuzirejtás illeti a bizottság teljesen meggyőzően érvel, volt, ahol a szubszidiaritás nem teljesülését vetették föl, de ez nem indokolt. Ami pedig az arányosságot illeti, szinte nyilvánvaló, hogy a az irányelven javasolt intézkedések sürgősek és szükségesek. Ezt nehéz érvel megcáfolni. Következetesekkel legyünk, és figyelembe vennünk az Európa Tanács Lanzarotta egyezményét. Úgy látjuk, kívánatos, hogy az irányelv megfeleljen az egyezménynek, ha csak egy-egy ponton nincs nyomósok, hogy eltérjünk tőlem. Hogyha ilyen következőknek sok előnye van, így nem különböző és esetleg ellentmondásos kötelezettségeknek vannak alávetve az államok, és itt egyszerűsödne a helyzet, hiszen a bűnökben nagyon fontos az egyszerűség elkerülni, hogy két különböző norma legyen Európában, egyik az EU 27-eknek, és a másik az Európa tanács többi 20 tagjának. Ez az irányelv végrehajtását is meg könnyíteni. És főleg vannak olyan területek, ahol az egyezmény jobb, mint a jelenlegi ajá, irányelv. Több olyan kérdés van, ahol úgy gondoljuk, hogy jobb lenne a Lanzarote megoldást követni, és nem a javasolt irányelvet, vagy a, az árnyék jelentéstevők egyes javaslatai. Minden ilyen pontot nem tudok felsorolni, csak néhányról szólnék, ahol jobbnak tartjuk az egyezményt. Ez nem kérdőjelezi meg az irányelv hozzáadott értékét. Például azt, hogyha elfogadják, akkor ez minden tagállam számára kötelező. És a bizottság is felléphet, amikor ez szükséges, illetve az Európai Unió bírósága is értelmezheti amikor egyhangú értelmezésre van szükség. Ahogy tegnap is hallottuk, az Európa Tanács képviselőitől készen állnak az együttműködésre. Az irányelv alól ne lehessen opt-out Utána pedig szeretnék röviden szólni néhány fontos kérdésre, ami szerepel az irányelven. Először is a minimális büntetések. Az irányelv egyes helyeken minimális, maximális ítéletekről szól. Például ne legyen kevesebb, a maximális büntetés ne legyen kevesebb tíz évnél. A minimális büntetés egy teljesen más fogalom, például ne legyen kevesebb, mint két év börtön, mi nem így gondoljuk. Több tagállamban a minimális büntetés nem ismert fogalom. még szexuális bűncselekményeknél is, amikor azok nagyon komolyak, a minimális büntetés, amelyet a törvény mond ki, hibás lehet. Például lehetnek olyan különleges körülmények, amikor is a börtönbüntetés nem megfelelő és elvi ellentét is lehet egyes tagállamokban a minimális büntetéssel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy jó lenne a Lanzarotti egyezményt követni, és lehetőséget adni a bűnlődözésnek arra, hogy folytassa a gyermek nagykorúsága után is a nyomozást. Abban az esetben, hogyha még kiskorú korában követték el ellen a bűncselekményt legyen lehetősége a gyereknek, amikor felnőtté vált, bíróság elé állni, bíróság elé állítatni a ö, bűncselekmény elkövetőjét. Ö, a képek blokkolása a következő kérdés, amivel foglalkoznék. Támogatjuk ezt a lehetőséget, mint időleges, ideiglenes intézkedést, addig is, amíg törölni lehet. Ez teljesen megfelel a szubszidiaritás elvének, de azt is szeretném elmondani, hogy ez még nem elégséges intézkedés. Hallottunk a blokkolás ellen érveket, például adatvédelemre hivatkozva, de úgy gondoljuk, hogy megfelelő korlátok léteznek a 21. cikk cikkben, amelyek erre választ adnak. Hallottunk ellenédről a ö, szólásszabadság és az információszabadság nevében, de nem tudjuk elfogadni, hogy a szexuális zaklatással kapcsolatos képek blokkolása nem megfelelő korlátozása lenne a szólásszabadságnak. Ez teljesen elfogadhatatlan számunkra, és az Európai Emberjogi Bíróság ítéleteivel sem egyeztethető össze. elvetjük azokat az érveket, amelyek azt mondják, hogy a blokk parkolást másként is lehetne használni, például a kalózkodás elleni harcban, internet, szerencsejáték esetben nem. Ezek külön-külön ügyek, amelyeket saját érdemük szerint kell elbírálni a szexuális zaklatással kapcsolatos képeknek a blokkolása önmagában indokolt. Tehát elutasítjuk a blokkolás ellenérveit. Sok elvi kérdésről szóltam, vannak más kérdések is, amelyek ugyanolyan fontosak, amelyekre most nem jött idő. Például a beleegyezés kora, amelyre utal a tervezet, és inkább a Lanzarotti megfogalmazásra szeretnénk visszatérni, tevék, szexuális tevékenységekhez szükségeskor ne feledkezzünk meg a mozgásszabadságról az EU-ban szeretnénk utalni a jogi személyek elleni szankciókra, például a bűnből származó bevétel lehetséges elkobzására. Ezek azok a pontok, amelyekre szeretnénk, amelyekre szeretnénk a szakbizottság figyelmét felhívni. Reméljük, hogy még lesz lehetőségünk hozzájárulni az Európai Parlament munkájához az irányelvvel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak. Oh, thank you very much, Sir Jacobs. Köszönöm szépen, Sir Jacobs. Most pedig John Carr úr szak, az Alliance for Child Safety Online részéről. Jó reggelt kívánok, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt lehetek ma önök között, és beszélhetek erről nagyon fontos irányelvről. Ahogy a bevezetőből is hallhatták, ma úgy beszélek, mint egy civil szervezet tagja, amely egy szövetség, amely különböző 20, külön, több mint 20 országból a gyermekvédő szervezeteket. Ezen kívül az Európai Unión kívülről is vannak tagjaink. Számos gyermekvédelmi szervezet az Inexon belül, a szervezetünkön belül, és főként az a szervezet, amelyel én dolgoztam az elmúlt években a leginkább, nagyon közvetlenül dolgozik együtt több százszer gyermekkel, akik számos módon váltak áldozatává a szexuális bűncselekményeknek, és nagyon sokszor az internet fontos szerepet játszott a zaklatásban. Számos szervezet, amelyel együtt dolgozok, és akiket most képviselek, közvetlenül és kapcsolatban állnak a gyerekekkel, és támogatást nyújtanak, pszichológiai támogatást, tanácsadást adnak az áldozatoknak. Remélem, hogy azokban, amiket most elmondok, azokból majd kitűnik, hogy amiről vitázunk, az nem csak egy ilyen absztrakt jellegű vita ezekről nagyon fontos elvekről, hanem ezek nagyon is megalapozott tapasztalatokra építenek, amiket a gyermekvédelmi szervezetek szereztek. Ahogy mi látjuk ezt az irányelvet, ahogy mi látjuk ezt a tervezetet, szerintünk ez egy politikai kihívás a politikai intézmények számára. Tulajdonképpen ez az irányelv mond politikai szempontból az az, hogy, hogy ki fog kiállni a gyerekek mellett, akik áldozataivá váltak a különböző bűncselekményeknek, főként a gyermekzaklatás mutató képeknek, a politika, a prioritások kérdése és a prioritások egyértelmű. A milyen prioritást fog adni az Európai Parlament a gyerekek védelmének más célközösségekkel szemben? A politika világában, akár csak a valós életben mindig vannak különböző célkitűzések, és a kihívás a politikusok számára, a politikai intézmények számára az az, hogy döntsenek arról, hogy melyik érdek, melyik csoport, lesz az, amelyek, amelynek nagyobb prioritást adnak. A vita során mindenki, aki felszólalt, azt mondta, hogy elítélik a gyermekbántalmazásról készült képeket, de a tettek hangosabbak, mint a szavak. Könnyű azt mondani, hogy elítéljük és ellenezzük az ilyenfajta képek terjesztését, de ami igazán számít, az az, hogy mit teszünk a gyakorlatban, hogy korlátozzuk, vagy akár meg is szüntessük teljesen az ilyenfajta képek terjesztését. Tehát legyünk egyértelműek, hogy egyetlen gyermek sem egyezik bele a saját megerőszakolásába. Senki sem szeretné, egy gyerek sem szeretné a képeket közredni a világnak az ilyenfajta erőszakról. Ezek a képek nem mentek más, mint a gyermek jogainak súlyos megsértését. Minden olyan intézkedés, amely meggátolja az ilyen képek terjesztését, azt meg kell ragadni két kézzel, és minden olyan intézkedés, amely megakadályozza a terjesztését az ilyenfajta képeknek, azokat nem lehet kritizálni. Természetesen egyetértünk abban, hogy a törlése, az végleges törlése az ilyen képeknek, filmeknek az az a intézkedés, amire szükség van. De azt, hogy minden képet töröljünk, minden tettest elfogjunk, minden gyermeket megvédeljünk, megvédjünk, az igazából idealista elképzelés, és ezáltal elmúlhatunk a semmittevés mögött. Időközben a gyerekek jogait megtagadják. A gyerekek jogainak megsértését megengedjük akkor, hogyha nem támogatjuk a 21. cikkben foglalt blokkolást. Tehát a törlést szeretnék igazából, de mit lehet tenni akkor, hogyha a törlés nem lehetséges? És ebben a kontextusban addig, amíg nem törlik véglegesen a képeket, a filmeket, addig a blokkolás az egyetlen lehet, lehető megoldás. Ahogy mondtam, a blokkolás nem biztos, hogy nem bevált módszer. Még vannak olyan cégek, amelyek ezt alkalmazzák. A Deutsche Telekom, az Egyesült Királyságban a T-Mobile, ők már alkalmazzák a blokkolást. Az Orange, a France Telekom, ők is alkalmazzák a blokkolást. A Telefonica Spanyolországban és más országban a világon, ők is ezt alkalmazzák. Telekom Italia, Google, Microsoft, a skandináv telekom cégek, PT, Vodafone, a Virgin, ugyancsak alkalmazzák a blokkolást. Őknek sem kellene ezt tenni, csak azért, mert ez a módszer még nem vált be. Nem hiszem, hogy így kellene történnie. Tehát a blokkolás már ma is működik, olyan országban, amelyek demokratikusak. Nem halt ki emiatt a szólásszabadság Hollandiában, Svédországban, Dániában, Nagy-Britániában és így tovább más országokban. Tehát gyakran mondják azt, hogy a blokkolás azonnal majd ahhoz fog vezetni, hogy a demokratikus jogaink szépen elhalnak. Ez nem igaz, ez egy korlátozó intézkedés, egy korlátolt arányban alkalmazzák, és csak is a gyermekbántalmazási képekre, a pornográf képekre. Természetesen igaz az, hogy meg lehet kerülni a blokkolást, a képeket lehet látni azok számára, akik meg akarják találni ezeket a képeket, és tudják is, hogyan kell megkerülni a blokkolást de több millió embernek nincs meg ez a tudása, nincs ilyen fajta vágya, hogy megkerülje ezt a fajta blokkolást. És természetesen az is igaz, hogy az internetnek vannak olyan részei, amelyeken el lehet érni ezeket a képeket. Vannak olyan ö, ö, módok, ahogy el lehet érni ezeket a képeket, de az a tény, hogy, hogy vannak lehetőségek, nem jelenti azt, hogy ne lehetne fellépnünk. Például az interneten meg lehet ezt akadályozni. Azt sem mondtuk, hogy a peer-to-peer -peer, megosztókon meg tudjuk akadályozni ezt. Azt is hallhattuk, hogy sokan nem támogatják a blokkolást, mert attól tartanak, hogy ezt nem megfelelően fogják felhasználni például ott, ahol a szerencsejátékkal foglalkoznak, vagy ahol a gyógyszercegekkel foglalkoznak, vagy, vagy ahol a szellemi tulajdonjogok miatt aggódnak. De tisztázzuk azt, hogy amiről is szó van, az az, hogy mi itt a gyerekvédelemmel foglalkozunk, és a, a szerencsejátékkal kapcsolatban feltartjuk a státuszkót, a gyermekek jogait, a gyermekek jogainak megvédés, ez egy olyan jog, amelyet eh, fel kell emlegetni a szerencsejáték kapcsán, és Most a gyermekpornográf képek terjesztése olyan dolog, ami egy megállapodás részét képezheti. Ez egy olyan kérdés, aminek nincsen erkölcsi megfelelője. Ezt figyelembe kell venni, önmagában kell kezelni ezt a kérdést, és nem szabad más külső megfontolásnak alávetni azon gyerekeknek, akiket megerőszakoltak, és a képeiket felrakták a netre, azt fogjuk mondani, hogy nem fogjuk megvédeni őket a további megalázástól, mert ö, ö, mert így segítjük a, a világ többi totalitárius hatalmát. Gyakran mondják ezt a, az aggályt, attól tartanak, hogy ilyenfajta blokkolást alkalmazunk, akkor csak bátorítja majd Észak-Koreát abban, amit ezt Nem hiszem, hogy Észak-Koreának ilyenfajta bátorításra van szüksége a blokkolás kapcsán. Tehát nevetséges azt mondani, hogy a blokkolást nem lehet egy jó célra használni, azért, mert a rossz emberek is használják ezt rossz célokra. Hogyha ezt a logikát követjük, akkor semmilyen dolog nem lenne elérhető, például gyógyszerek nem lennének elérhetőek a kórházakban, csak azért, mert vannak gyógyszerfüggők. És a gyógyszerfüggők nem jól használják ezeket a fegyverek, a fegyvereket is lehet rosszul használni, de arra is lehet használni, hogy patkányokat lőjünk le velük. Nem lehet azt mondani, hogy azért nem használjuk ezeket, mert rossz emberek rosszat tesznek velük Tehát va, itt igazából direkt összekevernek érveket. A szűrés sem lehet megfelelően alkalmazni, a szűrés is lehet rossz e, célokra használni, csak azt mondjuk, hogy az irányelv egyszerűen azt mondja, hogy jó célokra kell használni, ezt a jó cél pedig az, hogy megvédjük a gyermekeket. Hadd zárjam le azzal, és hogy ismételten azt mondom, hogy ez egy politikai kérdés, és meg kell nézni, hogy a parlament ki mellett áll ki. Remélem, hogy a parlament azt választja, hogy a, az elnyomott áldozatát egy gyermekek szócserévé válik, akiknek képeit az interneten is sem felhasználják. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót utolsó felszólalóknak Morten úrnak, aki az ECPAT vezetője. Thank you. Köszönöm szépen, hogy szót kapok és beszélhetek itt önök előtt. El kell, hogy mondjam, hogy nincs mit hozzáadnom az elhangzottakhoz. Nagyon sokat beszéltünk a brokkolási témáról is. Az ECPAT, a szervezetem szintén támogatja ezt az egész folyamatot. Ami viszont meglep az az, hogy ilyen kevés parlamenti képviselőt látok itt a teremben. Ez azt jelenteni, hogy ez a téma nem igazán fontos számukra. Tudom te, persze, hogy voltak problémák a közlekedéssel, de hát én is itt voltam már 8 órakor reggel, fel tudtam kelni, és ide értem. Tehát az ECPAT, ami szervezetünk, azért működik, hogy felszámoljuk a gyermek prostitúciót, a gyermek szexuális zaklatást, a pornográfiát és a gyermek kereskedelmet. Azért dolgozunk, hogy a gyermekek mindenhol élhessenek a jogaikkal, hogy ne éljenek vissza velük több mint 75 országgal vagyunk kapcsolatban a világban, és az USA-ban is vannak ágazataink, foglalkozunk az úgynevezett szexuális turizmussal is. Az EU-n belül foglalkozunk a tagállamok helyzetével, valamint harmadik országokkal is. Vagy például, hogyha gyermekeket külföldön bántalmaznak. A szexuális turizmus ugye azt jelenti, hogy egyik országból a másikba elmennek az elkövetők, és szexuális erőszakot követnek el kiskorú gyermekeken, vagy pedig prostituálják őket tehát ez az egész mozgalom elképzelhető egy országon belül, vagy pedig több országok között, több ország között. Sok esetben gyermekkereskedelem folyik, egész egyszerűen a turisták sokkal többet fizetnek például egy országban a gyermekek szexuális szolgálataiért. Persze nem szükséges kiutazni külföldre ahhoz, hogy a szemben gyermekeket találjon, az internetes fórumokon is, a webkamerán keresztül is találhatnak gyermekeket az elkövetők. Az szexuális jellegű képek, anyagok szintén léteznek az interneten ez arra ösztökéli az elkövetőket, hogy a pornográfiával is többet foglalkozzanak, nem csak a kereskedelemmel. Ahogy látjuk, a gyermek szexuális turizmus virágzik, és a rendőrség csak akkor tud fellépni, hogyha bejelentést vagy feljelentést kapnak. Sok esetben nem ismerik a helyi bejelentő rendszert sem. Mit lehet tenni például, hogyha azt látjuk, hogy egy férfi egy 15 éves kislányal ül, aki már szinten ugye úgy tűnik, mintha egy felnőtt lenne, most akkor ez be fogja jelenteni valahol? Hogyan lehet tehát megvédeni a gyermekeket a gyermek prostitúciótól. Mindenképpen fontos, hogy a gyermekek ellen elkövetett büntények elkövetőit letartóztassák, elítéljék. De sok esetben hiányzik a kooperáció, hiányzik a kapacitás, kapacitás, hiányoznak a jogszabályok, például az NGO-k és az igazságszolgáltatási szervek közötti együttműködés segíthet például a gyermek, tehát a szexuális turizmus felszámolásában, ha az NGO-k részt vesznek ebben a folyamatban, ez is például segíthet. Például 2006-ban itt tudtak elfogni egy osztrák elkövetőt, ugyanis egy turista egész egyszerűen bejelentést tett, kapcsolatba lépett az ECPAT-tal, és együtt sikerült az osztrák eh, elkövetőt eh, elfogni, tehát az osztrák hatóságok is eh, együttműködtek, és ez az elkövető <clears throat> két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Mi üdvözöljük tehát az irányelv javaslatait, mint egy új lépést. A Lanzarottei konvenciót is üdvözöljük, de szeretnénk azt látni, hogy mm, hogyan is fog mindez majd fejlődni, ami a irányelv cikkeit illeti. Ugye látjuk azt, hogy a megfelelő cikk hogyan is fogalmazza meg a szexuális turizmust. Aztán az hármas cikkben jó lenne, hogyha nem beszélnének korról, tehát a kiskorú a koráról, nevezetesen arról van szó, hogy egy bizonyos kor alatt nem egyezhet, nincs meg a beleegyezés. Aztán továbbá gyermekektől nem lehet szexuális szolgáltatást sem kérni, sem elvánni, és mindenképpen el kell járni az, azok ellen, akik ezt megteszik, akik megpróbálnak szexuális szolgáltatásokat vásárolni. A hatos cikk szól szintén a kiskorúakkal kapcsolatos korról, Na most ezt ki kellene venni mindenképpen a javaslatból, ugyanis a kiskorú gyerekek a 18 éven aluli gyermekek, és nem lehet más korhatárt meghatározni. Aztán eh, itt nem csak eh, a, az utazásról van szó, hogy a, eh, az elkövetők elutaznak szexuális szolgáltatásokért, Úgyhogy itt nem csak erről van szó, hogy azt a háromtól hatig terjedő cikkek eh, tartalmazzák. Az elkövetett eh, bűnökre is utalni kell. A 14-es cikkben a nyomozás és a prostitúció kérdését illetően sok országban a rendőri erőkön belül van speciális képzés, speciális személyeket képeznek ki annak érdekében, hogy megfelelő módon alkalmazzák az EU-s rendelkezéseket. Továbbá azonosítani kell az, az elkövetőket az EU-n, EU-ban mindenhol. A hatos cikk foglalkozik egy olyan témával, amit, ami az opt-outot tartalmazza, és azt hiszem, hogy ezt nem itt kell tisztázni, ugyanis a 16-os cikkben már benne van, tehát a hatosból ki kell venni. Továbbá szólni kell azokról is, akik rendszeresen gyermekekkel foglalkoznak, olyan állásaik vannak, ahol kapcsolatba kerülhetnek a gyermekekkel. A gyermekek szexuális kizsákmányolásának sok-sok oka van, és sok forrása van, ugye például taxisofőrök, aztán a szülők közül is elképzelhető, hogy beleegyeznek ilyen típusú szolgáltatásokba. Fontos bevonni a médiákat, fontos a közvélemény nyomását is figyelembe venni, az NGO-k szerepét fejleszteni, együtt kell működni minden érintett félnek, nemzeti és nemzetközi szinten, hogyha valakit letartóztatnak, akkor akkor bebörtönözhetik, de sok esetben szabadon bocsátják pénz ellenében, és e-, egész egyszerűen eltűnik. Na most éppen ezért hosszú távú megoldásokra van szükség, hogy nyomon követhessék ezeket az elkövetőket is. Az EU irányelv természetesen segíthet abban, hogy javuljon a kiskorúak helyzete, és a parlamentnek mindenképpen mindent meg kell tenni, hogy a, a lehető legjobban képviselje az érdekeit a gyermekeknek. Ezért mi szeretnénk önöknek köszönetet mondani. Köszönöm szépen. Nóten úr, hogyha megengedik, a, ami a tagokkal kapcsolat pontos. Tehát azt mondta ugye, hogy kevés a képviselő a teremben. Azt szeretném mondani, hogy nagyon sok szakbizottságban jelenleg szavazások folynak. Éppen ezért kevesen vannak jelen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerszem úr azt mondta, hogy 1800 szemét sikerült képekről azonosítani, hát egy alacsony arány. Mennyire alacsony? Miért? Robbins úr egy olyan szót használt, amelyet nem világosan értetem. 98 százaléka széles sávú haszna, internet használatoknak ö, vállalati ö, doméneket ö, használ. Ez azt ö, jelenti, ö, hogy egy-két százalék mást használ. Nem világos. Ők ö, tudatosan ö, választanak olyan szolgáltatókat, akik nem működnek együtt a hatóságokkal, vagy teljesen ártatlanul választják. És ez ö, oda vezet a kérdéshez, hogy melyek azok a szolgáltatók, akik nem ö, működnek együtt, ők bűnrészesek abban, amit történik, bűncselekmény, vagy csak lusták? Ez a kérdésem. Mert nem mi úr szólt a blokkolásról, és hogy így e, sikerül megakadályozni a hozzáférés egyes olyan honlapokhoz, amelyek, szexuális szexu- zaklatásval kapcsolatos. E, szóval esett a e, szerencsejátékokról. És van arról információ, hogy politikai célokra is e, használják -e azt, hogy e, ne jussanak hozzá az internet használók olyan honlapokhoz, amelyeket kormányuk politikailag nem kívánatosnak ad. Ha igen, akkor nyilván ez ellen kell lennünk. Van, amit rosszul használnak, de hát azt hiszem, hogy ilyen tiltás nem célszerű a di packet kifejezés az nyomozást jelent. Egy héttel ezelőtt találkoztam ezzel a kifejezéssel, és nem világos, hogy pontosan mit fed. Ha jól tudom, arról van hogy automatikusan megnézik, hogy a felhasználók milyen honlapokat használnak, hogy nem jutnak el gyermekekes, gyermekek szexuális zaklatással kapcsolatos honlapokra. Az ilyet nem használják más célra, például politikailag nem megfelelő honlapok használatát figyelik-e ilyen módon. És még valami, Norton úr a prostitúció és a gyermekek szexuális zaklatása közti kapcsolatról beszél. Egyes brit városokban lányokat rendszeresen zaklatnak, bevisznek érzelmi kapcsolatba, legyógyszerelnek, és így visznek be a prostitúcióba. Ez más város, egyes városokra különösen jellemző. Nem szeretném a helyzetet rontani, de amikor érzékeny területekről jönnek a bűncselekmények elkövetői, akkor a rendőrség nem szívesen lép fel, és a sajtó sem szívesen ad erről tudósítást. Jó, akkor kezdem. Az URL egy rövidítés, technikai kifejezés, a 400-as listánkon vannak domainek, honlapok, képek, videók láthatok itt, és egyes és ö, egyes domainek is ö, foglalkoznak gyerek szexuális zaklatással kapcsolatos ö, anyagok tovább adással. A 98,6%-ra térnék rá. A ö, széles sávú domainnek 95,6 százaléka, tehát együttműködik a hatóságokkal a kommunikáció ö, szabályozó hivatallal. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók ö, megfelelő szolgáltatóval vannak kapcsolatban. 1,4 százaléka a széleszalvú kapcsolatoknak nincs lefedve ilyen védelemmel. De a helyzet nem ilyen egyszerű, mert az 1,4%-ban benne van ö, sok viszont eladó is olyan vállalatoktól, akik ö, nagyban is szolgáltatók. És akkor még nem is jutottunk el a részletekig, hogy az 1,4 százalék pontosan mit fed, de a 98,6 százalék az önkéntes rendszerben részt vesz. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók világosan tudják, mert ez átlátható, nyilvános lista, hogy kivel van a kapcsolatban. Nem tudják, hogy az 1,4 százalék, ha egyáltalán az 1,4 százalék, vagy kevesebb, mennyire bűnrészes, vagy mennyiben gondatlan, vagy lusta. Nem, az nem mondható ki, hogy tudatosan bűnrészesek ilyen képek továbbadásában. A vita folytatódik minden esetre, itt is más szervezetekben, és akkor vagyok kideríteni, hogy miről van szó, szóval megérteni, hogy ez miért van így, miért nincsenek lefedve. Hadd maradjon nálam az, hiszen nem nagy a verseny, a szóért nem-nem versengenek, hogy mikrofont kapjanak a kollégák. Hadd kérdezzem meg, hogy tudatosan használják ezeket a szolgáltatókat ilyen célra? Válasz. Nem tudok választ adni erre, hogy az emberek direkt ilyen képeket keresnek-e ezeknél a szolgáltatóknál. Minden esetre, hogyha van ilyen gyanú, akkor nagyon könnyű ezeket az embereket megtalálni. Válasz, igen, így is történt. Kár úr ezzel a ponttal kapcsolatban nem világos, hogy ez 1,4 százalék direkt azt célozza, hogy ilyen képeket adjon közre. De ezek a képek newsgroupokban voltak találhatók korábban. Ezek a ö, WWW elődjei. Az Internet Watch Foundation azonban elérte, hogy a newsgroupokat, a gyanúsakat sikerüljön blokkolni. Ő világos volt, hogy egyes ö, személyek ö, kifejezetten gyanúsak voltak a felhasználói körből. Tehát nem alaptalan a feltételezés, hogy az internet szolgáltatók azok, akik nem működnek együtt a hatóságokkal, éppen azért teszik ezt, mert van mitől tartaniuk. Meg nem jó hogyan szabad visszaélni azzal a tényel, hogy én vagyok a következő a listán. Nos, megpróbáltam a belga blokkolási rendszert kiátszani, és 27 másodpercre volt erre szükségem, amikor az internetes beállítást módosítottam a gépemem. Azt hiszem, nagyon könnyű megkerülni ezt például ö, azzal is, hogyha internet szolgáltatót ö, váltunk. vannak, amikor a honlapot véletlenül blokkolják, pedig semmi olyan nem tartalmaznak, amiatt ez indokolt lenne. De van, amikor ezt tudatosan blokkolják, és mégsem volt rajta semmi gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos információ. Van a stopkinderporno.com megjönben. Ez a lap sokáig le volt blokkolva, mert azt mondták, hogy egyes elkövetőknek, egyes elit, már börtönbüntetést elszenvedetteknek a személyes ö, személyiségi jogait sérti. Ez ö, tehát jogi ügy. Ez egy példa. A belga blokkolapot tényleg érdemes meglátogatni, négy nyelven van, és azt mondja, hogy ezt a lapot azért látja, mert megpróbált hozzájutni valamihez, ami a belga törvények szerint illegális. Hogyha ön a ö, honlap ö, tulajdonosa küldjön egy faxot nekünk, ez érdekes. De az is érdekes, hogy egy országon belül nem blokkolják a honlapokat. Nem világosan értem ezt a megközelítést. A honlapokról beszélünk és komoly bűncselekmények színhelyéről. Az irányelv azt mondja ki, hogy tudják meg a, ö, az elkövetők, ö, hogy blokkolták a honlapot, ö, kezdjünk egy párbeszédet velük. Hát ez egy nagyon ö, lájtos módja a probléma kezelésének. Nem le kéne tiltani a honlapot, hogyha nyilvánvaló a gyermekpornográfia? a finn blokkoló rendszert valaki kritizálta, és erre az ő honlapját is blokkolták. Azt hiszem, ezt is, ez is jól mutatja, hogy milyen irányba tartunk. Ja, még valami más területekre való átterjedés. Hogyha az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ez nem fog átterjedni más területekre, erre kötelezettséget vállal. És a biztos olyan tervet készít, ami más anyagot blokkol, hát akkor ezt az információt, ezt kell kezelje a parlament, ezért itt ellentmondás van. Ö, a tagállamok külön-külön is kezdeményezéseket tesznek. Ennek alapján kell az Európai Parlament döntés. Ez nagyon bonyolult ügyről van szó. Itt nem arról van szó, hogy meg kell találni az egyensúlyt, hanem a bizottság mond valamit, ami szerinte releváns, és amiről kiderült, hogy nem úgy van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, szép uh, asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sajnos nem tudtam minden előadást meghallgatni ma, de szeretnék arra visszatérni, amit Weiler asszony mondott ma, vagyis arra, hogy sokkal nagyobb érzékenységet kell kifejlesztenünk, új intézkedésekre van szükség, de természetesen ezen kényes területen nem szabad, hogy hisztéria alakuljon ki. Az a tapasztalatunk, hogy a bántalmazási esetekben embereket megvádoltak, olyanokat, akiknek semmi közük nem volt a bántalmazáshoz, és természetesen ez sokkal nehezebbé teszi a vitát. Összességében úgy gondolom, hogy az a probléma is felmerül ezen irányelv kapcsán, hogy a címben nagyon széles körű megközelítést akarunk, megelőzésről van szó, a szexuális bántalmazás leküzdéséről van szó, kizsákmányolásról is szó van, amely megint egy másik része ennek a kérdésnek, a valós világról van szó, arról, hogy a valós világban küzdjük le a bántalmazást, illetve e, arról is szó van, hogy mi történik ezekkel a képekkel az interneten. Az elmúlt hetekben lefolytatott vita nagyon is az internetre koncentrált, illetve a törlésre koncentrált. Talán nem vagyok a legutább internet felhasználó, de a technikai viták a zárlatokkal kapcsolatban nem annyira segítenek. A heves vita abból fakad, hogy, hogy tehát nem abból fakad, hogy most zárolást alkalmazunk, vagy nem, hanem abból, hogy különböző módon látjuk azt, hogy ezzel az irányelvvel esetleg ürügy alakul ki arra vonatkozólag, hogy a jövőben más dolgokat is zároljunk, blokkoljunk, tehát lehet, hogy visszajelnek majd ezzel az irányelvvel, és ezért kell tisztázni ezt, és remélem, hogy amit ma az előadók elmondtak, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság egyértelmű jelet kell, hogy adjanak, hogyha a zárolást, a blokkolást alkalmazzák. És úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a blokkolás automatizmus legyen, tehát ehhez mindig jogalkotási eljárás kell, nem lehet automatikusan alkalmazni holnaptól valami másra a blokkolást. Úgy gondolom, hogy nagyon ö, ö, nagyban csökkenteni a vitahevességét az, hogyha már tudnánk azt, hogy ezek a, hogy a blokkolás helyese vagy nem. A második fontos aspektus, amelyet tegnap megemlítettek, ez a megelőzés kérdése, és ehhez kapcsolódva a blokkolás, illetve a büntetőjogi szankciók, Erről is sokat beszéltünk, főként ami a prevenciót eh, illeti, és a kiegészítő intézkedéseket illeti. Ez egy fontos pont, és eh, nagyon eh, sok vitát kell lefolytatni a tagállamokkal. Számos felszólaló elmentette tegnap azt, hogy mivel nem valós zaklatásról van szó, az internetről van szó, vannak különös részaspektusai a e, bűnszervezeteknek, szervezett bűnözésnek, hogyha szeretnénk előrelépni, szeretnék csökkenteni a bántalmazások számát, illetve az internetes esetek számát, akkor több e, erőforrásra, több emberi erőforrásra van szükség a nyomozó hatóságoknál, és természetesen ez egy olyan kérdés, amit nem fogunk eldönteni ezzel az irányelvel. Itt a tagállamok is kötelesek arra, hogy valóban itt egy hiteles ajánlatot tegyenek, és remélem, hogy eh, ha majd konkrétan döntünk ezen intézkedésekről, akkor a tagállamok majd támogatnak bennünket. Lenne egy kérdésem a pódiumon ülőkhöz. Gyakran beszélünk a büntetőjogról, illetve a büntetőjog eh, szigorításáról. Szeretném tudni azt, hogy önök közül, akik itt ülnek a pódiumon, a Tapasztalatokból tudnának-e mondani valamit, hogy milyen fajta adatokkal rendelkeznek azt illetően, hogy a büntetések erősítése az mit jelent. Sokan azt mondták, hogy ha súlyosabb büntetéseket szabunk ki, akkor lehet, hogy a vége az lesz, hogy valaki azt mondja, hogy hogy mindegy, akkor most már akár meg is ölheti az áldozatot. Tehát milyen tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Ő szeretne hozzátenni valamit, ki kezdi a választ, meg nem ül. Jacobs úr. Tudom, hogy Hollandiában a büntetés gyermek pornográfia birtoklásáért és használatáért súlyosabb lett. Más nyomozás, nyomozati eszközöket is tudnak most már használni. Újabb nyomozási technikák vannak hogyha magasabb a büntetési tétel egyes ősbító körülmények esetén. Um, we have a similar situation. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban. Ö, ahhoz, hogy valaki egy elkövetői programba kerüljön, szexuális a bűncselekmény elkövetői programba, ahol egy bizonyos küszöböt el kell érnie a büntetésben. Szerström úr, szintén itt van, a svéd tapasztalatról szeretne beszélni a bűncselekmények száma, illetve a blokkolás vannak-e adatai. Nem, sajnos nem tudok ehhez hozzájárulni, de ugyanez a vita eh, folyik eh, nálunk eh, a nyomozási technikákról. Mindenképpen a büntetésítételek súlyosbítása a cél. A képviselőknek van egy további kérdésük, vagy megnyithatjuk a vitát? Tessék? Tessék? Köszönöm szépen. Landsbergis a nevem. A külügyi bizottság, a bizottságban csak véletlen megfigyelőként ülök itt, de szeretnék egy rövid megjegyzést tenni. Lehetséges? Lehetséges egy rövid megjegyzést tenni? Igen, természetesen, mondja az elnök. A következőt. A gyermekpornográfia honlapokon tényleg vannak-e olyan szolgáltatók, tulajdonosok, felhasználók, akik ebbe úgy keveretek bele, hogy nem tudnak róla. Vannak-e amatőrök ebben? Másként kell eljárni az amatőrökkel szemben, de hát egy szolgáltató nem lehet amatőr. Hogyan lehet lejteni az ilyen szolgáltatásokat? Ez regisztráció kérdése. Minden esetre a gyerekek figyelmét erre fel kell hívni erre a beszélre. Köszönöm. Most megadom a szót Örting úrnak. Köszönöm szépen. Pore Antin vagyok, az ír internetszolgáltatók szervezetének vezetője, és az ír hotline-ban is vezető vagyok, ez az említett brit szervezet megfelelője a Euro Whispert képviselem itt, az ISP-nek a tagszervezetét. Szeretnék egy megjegyzést tenni. Nagyon örülünk annak az irányelvnek, amelynek sok cikk a gyermekek kizsákmányolásával foglalkozik. Ennek nem vagyunk szakemberei, de a tényleges világban élünk. a virtuális világnak szakemberei vagyunk, de hát a kettő összefügg. És szeretném kategórikusan kijelenteni, hogy vezetünk tagjai semmiképpen sem akarják, hogy ilyen anyag a hálózatunkon cirkuláljon. Sok gyakorlati tapasztalatunk van abban, hogy az igazságügyi szervekkel együttműködjünk, és az ilyen anyagot távol tartsuk a hálózatunktól Technikai szakemberként úgy gondoljuk, hogy az egyenintézkedés, amely hatásosan ö, tud hatásod elérni, ö, a ö, forráshoz kell nyúlni. Minden más intézkedés, kozmetika nagy részt, nagyon gyorsan változik a világ, ezért nem hatékony másként eljárni. A blokkolással az is probléma, hogy az illegális forrás továbbra is létezik, és lesz kereslet, gyorsan másolás, más hová helyezik át a tevékenységüket, és ez a szexuális bűncselekmények elkövetőit igazán nem érintik. Úgy gondoljuk, akár csak az Euró Whisper, hogy meg kell erősíteni a fellépésünket ezen a területeken. Úgy gondoljuk, hogy a kulcs az, hogy arra koncentráljuk, hogy világos legyen a jogi szabályozás, azonnal le lehessen csapni azokra, akik nem megfelelően használják az internetet arra kell koncentrálni, hogy ne legyen túl sok technikai részlet, hanem a globális kérdésre koncentráljunk. A szűk keresztmetszetet kell nézni, ott, ahol meg lehet fogni az elkövetőket. Hatékony módszer kell, és nem szabad pénzt költeni arra, ami nem lesz igazán hatásos. Azt szeretnénk kérni a parlamenttől és a ö, bizottságtól, hogy a közpénzeket ne kozmetikai intézkedésekre költsék, hanem ö, arra, hogy a leghatékonyabb módszerrel védjék meg a gyermekeket a szexuális zaklatástól. Tehát törölni kell azonnal azt az anyagot, ami nem az internetre való, és az elkövetőket oda kell tenni, ahova illenek, azaz börtönrács mögé. Köszönöm. Mary Banotti, prego. Mária Banotti. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívott bennünket erre a meghallgatásra. Számunkra, akik a gyermekvédelem területén dolgozunk, ez egy alapvető dolog. Én nem igazán értek a kompjúterhez, de azért azok, akik aggodalmaskodnak, például Meknemi úr, aki jól ismeri a komputer technológiát, vagy más előadók, kérdezem tőlük, hogy mit fogunk tenni, hogyha ez az irányelv nem megy át. Ugye természetesen itt nem lehet tökéletes az irányelv, nagyon öm, sok a modern technológia, de az adat védelem, a technológiai elemetéseink figyelembe vételre kerülnek. Ez egy nagyon technikai jellegű meghallgatás volt, és most itt a végén azok számára, ugye akik itt vagyunk, és a gyermekek számára, mi, mik az alternatívák? Lehet, hogy a, az előadók nem is próbálnak meg erről elgondolkodni, mert ugye a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezeteknek igenis nagyon sürgősen szükségük van megoldásokra. Elnök asszony, mielőtt visszaadnám a szót az előadóknak, akiktől ismételten elnézést kérek, mert el kellett hagynom a termet, szavaznom kellett egy másik teremben. Szeretném biztosítani Banotti asszonyt, hogy mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt az irányelvet nagyon rövid időn belül elfogadjuk, és ezután mindenkinek együtt kell működnie majd egy szövegen, egy dokumentumon, amelynek hatékonynak kell majd lennie. Tehát a parlamentben együtt kell működni, hogy egy olyan szöveg szülessen, amely a, képviseli a gyermekek érdekeit, az áldozatok érdekeit, és a prevenciót is elősegíti. Ki, ki szeretne szólni? I don't think I'm quite as technically capable. Nem hiszem, hogy én is annyira értenék technikai szinten ezekhez a dolgokhoz, mint ahogy önök gondolják, de engedjék meg, hogy először elmondjam, hogy egyetértek Angelili asszonyjal abban, hogy mindenkinek ugyanaz a célja a végső soron, hogy valamit tennünk kell, hogy erről tudjunk lépni. És meghallgatván a vitát és a szabadság. Gok véleményét. Úgy gondolom, hogy jó irányba haladnak a kompromisszum irányába, és hiszek abban, hogy az Európai Parlament valami jót fog létrehozni. Úgy gondolom, hogy először is arra van szüksége, hogy Durán úr is elmondta, hogy legyen egy átfogó felmérése a problémának, illetve az internetes környezetnek. Az a helyzet állt elő, hogy az állampolgárok bejelentést tesznek európai hotline-okon keresztül illegális oldalakról, ez egy hosszú kommunikációs láncon keresztül ö, halad át, de mégis valahol online maradnak ezek a, az oldalok. Számos ö, emberrel beszéltem, számos felelőssel, és kiderült, hogy igazából nem végeztek kutatást arra vonatkozólag, hogy hol van a probléma. Nem sikerült megtalálni a probléma okát. A blokkolás lehetősége, ahogy Robbins úr is elmondta, az főként a négy évvel ezelőtti helyzetre koncentrál, amikor egy doménnév volt egy helyen. Most már ez nem így van, nem ilyen statikus a helyzet egy olyan problémát oldunk meg, amely igazából már megváltozott, és nem igazán találjuk meg a megoldást jelenleg. Egy másik dolog, jól eh, együttműködök az itt lévő kollégákkal, és mindannyian egyetetünk abban, hogy rendszeres jelentésre van szükség az irányelv keretén belül, a tagállamok részére jelenteniük kell arról, hogy mit tesznek nemzet, nemzeti szinten, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. Jelenleg nagyon sok ország semmit nem tesz ezen a területen, és egy kicsit gondolkodnának, amit tennének, akkor tényleg előre tudnánk lépni. A bizonyítékokat be lehetne gyűjteni, és el lehetne járni a felelősök ellen, és nem lehetne elbújni, és nem lehetne beletörülünk abban, hogy kudarcot vallottunk. Köszönöm szépen. C'è un altro... Válc úr kért szót. Nagyon sokat beszéltünk az áldozatokról. Én a Morguszt képviselem egy, egy német szervezetet, mi is a gyermek áldozatokkal foglalkozunk. A számunkra a probléma az, hogy az emberek általában a mi nevünkben szólalnak fel, anélkül, hogy kikérnék a mi véleményünket. A mi szervezetünk ellenzi a blokkolást, mert hát úgy gondoljuk, hogy már visszaéltek a gyermek eh, bántalmazással is, eh, a blokkolásokkal. Nem igazán értem, hogy a, a rendőri szervek nem képesek törölni ezeket a tartalmakat a weboldalokról, az internetről Én tudom, hogy mi a legrosszabb, a rosszabb közül is a legrosszabb a saját tapasztalataim vannak. És ez a hozzáállás nagyon elszomorít. Nézzük meg a legrosszabbak listáját. Egy német szervezet fellépett a blokkolások ellen, elemezte a Dán listát, amelyen 164 weboldal volt, ezek közül voltak olyan domenek, amelyeknek semmi köze nem volt a gyermekszaklatáshoz. Mindössze három domen tartalmazott gyermekpornográfiával kapcsolatos képeket. Egy domen szervere Hollandiában volt, volt egy eh, regisztrált, Indiában regisztrált oldal is, tehát nem igazán értem, hogy mi a probléma a rendőrség, rendőri szervek számára, hogy megfelelő módon eh, fellépjenek. McNemi úr is azt mondta, hogy elemezni kell a problémákat, és hogyha majd tudjuk, hogy mi a problémák, akkor beszélhetünk a specifikus problémák megoldásáról. Azt hiszem, hogy a blokkolás kifogás, nem megoldás, és azt hiszem, hogy mindenkinek mondom itt a teremben, hogy ezt a kifogást nem kell alkalmazni, ugyanis a, az a domen, amit le tudtunk törölni, nagyon rövid idő alatt, most a hétvégén 2009 óta len, fent volt az interneten, ugye azt mondták, hogy 30 perc alatt is le, lehet törölni valamit, akkor a rendőrség miért így lép fel? Elnök asszony, én szeretnék térni, egy kérdést szeretnék intézni Balc úrhoz. Ismerem őt, tudom, hogy mennyire elkötelezett és mennyire bátor, bátran lép fel az áldozatok nevében, már csak azért is, mert ő, ő maga is áldozat volt. Azonban én úgy gondolom, hogy a vita, a vitánk e két nap során arra mutat rá, hogy senki nem tekinti a, a blokkolást, mint egy egyedüli megoldást. Ugye azt mondtuk, hogy a fő célkitűzés természetesen az az, hogy letöröljük teljes mértékben, mm, letöröljük, megszüntessük a tartalmakat, és hogy teljes mértékben a, hossz, a törlés által a hozzáférhetőséget is akadályozzuk. Természetesen fontos azonosítani a, a forrásokat, de azonban vannak olyan esetek, amikor ez nem lehetséges. Miért nem? Azért, mert vannak bűnszervezetek, amikor ismeretlenek a források, tehát sajnos bürokratikus problémák is felmerülnek. Azonban azt hiszem, hogy mindenki, mindenki azt mondta, hogy el kell magunkat kötelezni, amellett, hogy töröljük ezeket a tartalmakat, de időre van szükség, hogy eljussunk a forrásokhoz, de addig is, amíg el nem jutunk, a blokkolással tudunk valamit tenni. Ez egy átmeneti megoldás. De hogyha töröljük is a teljes tartalmat. Ugye van a, mivel megvolt a lehetőség, hogy esetleg lemásolták, átmásolták ezeket a tartalmakat, tehát a törlés után is végül is hozzáférhetők maradhatnak ezek a tartalmak, és a blokkolással megint csak egy ideig blokkolni lehet a hozzáférés. Tehát ön teljes egészében azt szeretné, hogy a, a blokkolást szüntessük be. Tehát ön azt szeretné, hogyha mondjuk egy hónapra van szükség ahhoz, hogy töröljünk egy tartalmat, akkor addig az egy hónapig hagyjuk rajta a, az interneten ezt a tartalmat, és sehogy ne lépjünk közbe válasz. Először is eh, az, azt kérdezem, hogy miért egy hónapra lenne szükség? Eh, tudjuk azt, hogy 4-8 eh, óra alatt le lehet törölni tartalmakat, például bank ügyletekkel kapcsolatosan, és így tovább, akkor miért kellene egy hónap? Hogyha megnézzük az Interpolt, az Interpol Europol 188 országban a blokkolással működik, tehát felhasználja, működteti a blokkolás Minden országban, amelyek az Interpol tagjai, ott van a lehetőség arra, hogy, hogy töröljük a, a tartalmakat. Miért kell a blokkolást használni? Nagyon meglepő számomra mindez. A blokkolás nem olyan intézkedés, amely, amelyet a, az áldozatok szeretnének. Nem ezt szeretnék. Itt a, arról van szó, hogy a képek ott vannak az interneten, és önök is tudják, hogy léteznek, és mindenhol felmerülhetnek, előtérbe kerülhetnek nyomtatásban. És és hogyha nem oldják meg ezt a problémát, és e-, ezt továbbra sem értik az áldozatok. Ugye, a blokkolást a legtöbb áldozat ellenzi. Önök nem ellenzik. A blokkolás azt jelenti, hogy az infrastruktúrát is meg kell változtatni az interneten, és ellenőrizni kell ezt a a, a tartalmi részeket. Én Németországból jövök. Régebben a szendékában éltem, ahol az információkat ellenőrizték, és én most már nem akarom azt, hogy továbbra is internet, az internetet is ellenőrizzék. Az internet pontosan a demokratizációnak volt egy fontos eleme egy fontos folyamat volt. Az internet a lehető legcsodálatosabb, legszebb dolog, amivel rendelkezünk. Az internet elősegíti a kommunikációt, de nem szabad, hogy ez a szép dolog a gyermekek szexuális zaklatásával foglalkozzon, az áldozatoknak is vannak jogaik. Tehát önök ezáltal a mi internetünket is aláássák. Meg Nemi úr említett egy weboldalt. Ez nem csak a belga blokkoló listán van rajta. A, ez a bizonyos stop Children a weboldalakra felteszik Belgiumban is és máshol is az elkövetők neveit. E, e, így nem lehet fellépni a gyermekzaklatás ellen. Ez is azt mutatja, hogy nagyon veszélyes a blokkolás, ugyanis nem létezik semmiféle igazságszolgáltatási eljárás, amelyel fellépnének. Mi nem vagyunk felelősek nem mi vagyunk azok, akik a, blokk, a listákat összeállítjuk. Finnországban Martin Niki elment a rendőrségre, és, és elnézést kért mindössze, és nem mondták neki azt, hogy blokkolni fogják a weboldalát az önök a, megpróbálják ellenőrizni az internetet, de nem megfelelő módon ö, teszik ezt. Mellesleg elfelejtettem azt elmondani, hogy a hatos cikk nagyon-nagyon rossz, mármint az irányelv hatos cikke, mert ha ezt alkalmazzák, akkor az áldozatok senkihez nem tudnak fordulni ugye ha bizalomról beszélünk, ezt nem lehet a közvélemény elé vinni, támogatni kell az áldozatokat. Köszönöm. Thank you very much for Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy hogy beszélgethetünk erről a, a, a közvéleményben lévő atmoszféráról egyáltalán a e témát illetően. Azt hiszem, hogy negatív a közvéleményben a témával kapcsolatos álláspont vannak olyanok, akiknek egymás után vannak szexuális partnerei, egyiktől a másikhoz mennek, egyfajta promiszkuitásban élnek, és vannak Don Juan típusú férfiak, akik akik egyedül vannak, nincs üres a szívük, nem tudnak senkihez ragaszkodni, és ez nem, jött ki, nem jön ki a médiákban. Most az a kérdés, hogy, hogy a valamilyen típusú magatartást elfogad-e mindenki, akkor, akkor, hogyha az adott személy 18 éven felüli, akkor ezt miért nem fogadják el a 16-17 évesek esetében? Tehát a, a közvélemény hozzáállása a szexuális kapcsolatokhoz. Talán ez az alapja ennek az egész gyakorlatnak, hogy zaklatják a gyermekeket is. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. Egy másik felszólalási kérelem a bizottság részéről. Alonso Rialte úr, de ahogy látják, fél egykor be kell fejeznünk a meghallgatást, tehát nagyon kevés az időnk. Köszönöm szépen. Nem szeretnék visszaélni az idejükkel mindössze két dologra szeretnék reflektálni. Ugye szó volt arról, hogy az internet ugye veszélyes is lehet az Eurostat adatait figyelembe véve. Azt látjuk, hogy az Európai Unió hat ország, ahol a leginkább használják az internetet, Svédország, Hollandia, Dánia, Luxemburg, Finország és az Egyesült Királyság. Tehát ez az a hat ország, ahol a leginkább fejlett az internet rendszer, és úgy látjuk, hogy ezekben az országokban nem okoz problémát ez a téma, ami a blokkoló rendszert illeti. Itt nem olyan országokról van szó, amelyek nem tartják tiszteletben a jogszabályokat. A második megjegyzésem, hogy az irányelv javaslatait illetően természetesen nem minden tökéletes, de ez az irányelv nem egy ideális munkát próbál meg majd elősegíteni, a jelenlegi álláspontot tükrözi, és Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a helyzet megváltozzon, és ezáltal segítsünk a gyermekeken. Van más hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor szeretnék köszönetet mondani minden vendégünknek, és ismételten mindenkit felkérek arra, hogy a Libe Bizottság titkárságának küldje el írásban az előadását, és esetleg más hozzájárulásokat is várunk, mert ezeket fel fogjuk használni a szövegünkben, a dokumentumunkban, és egyetértek Alonso Rialtéval, aki az utolsó felszólaló volt, hogy mindent meg fogunk tenni mi is, hogy ez az irányelv egy napra kész irányelv legyen, együtt kell működni a különböző érintett feleknek, az internet, a technológia világa folyamatosan fejlődésben van, azonban mindenképpen tenni kell valamit, emellett kötelezte el magát a parlament, a bizottság, és valószínűleg nem lesz tökéletes ez az irányelv, de ez egy újabb eszköz lesz amelyel majd fel lehet lépni a gyermekek zaklatása ellen és a gyermekpornográfia ellen. Köszönöm.